Good day. Good day. Good... Jó napot kívánok, jó reggelt kívánok mindenkinek, mondja a úr. Akkor elkezdjük. A ma délelőtti ülésünkön az első napi rendi pont a 12-es, melynek címe szervezett bűnözés az Európai Unióban. De ezelőtt be kell jelentenem elnökként az elnök közleményeiben, hogy azt kérem önöktől, hogy támogass, támogassák Judith Sargentini kinevezését a 2009-2010-es évek dokumentumaihoz való hozzáférésnek helyzetről a jelentéstevő Heidi Hautala elhagyta az Európai Parlamentet, miniszterré nevezték ki az új finn kormányban. Úgyhogy ha nincsen ellenvetés, akkor azt javasolnám, hogy támogassuk ezt a javaslatot. Ezt egyébként tegnap a koordinátorok ülésén hoztuk. Hogyha egyetértenek, akkor folyta, folytatjuk a munkát a 12-es napi rendi ponttal, tehát szervezett bűnözés az Európai Unióban. Szonya Alfánó kollégánk a jelentéstevő. És ennek a vitának a célja a következő. hogy megvitassuk a beterjesztett módosítóindítványokat, a LIBE koordinátorok úgy döntöttek, hogy egy saját kezdeményezésű jelentést szenteljenek ennek a témának, és a tél folyamán számos meghallgatást is szerveztünk az Európai Parlamentben. Április 12-én tartottunk egy libe ülést, a jelentéstevő akkor jelentéstervezetét bemutatta a szakbizottságnak, és ekkor a bizottságnak lehetősége volt arra, hogy a szakértők véleményét is meghallgassa ezen a területen. És talán tudják, Számos módosító indítványt terjesztettek be a képviselők, ezeket pedig meg fogjuk hallgatni most. Először is a jelentéstevőt hallgatjuk meg, Álfánó asszony, parancsoljon öné a szó. Sí, grazie, Presidente. Come ha già detto... Köszönöm, elnök úr. Ahogyan is elmondta, most nemrégiben mutattam be a jelentésemet, tehát nem kívánok sok időt arra fordítani, hogy elmondom, hogy mennyire összetett és mennyire fontos ez a téma. Biztos vagyok abban, hogy ez az első alkalom, hogy egy ilyen fajta téma bekerül az Európai Parlamentbe. Ez a munka tehát valóban rendkívüli fontosságú, és nagyon nagy a felelősségünk. Persze tisztában vagyunk azzal a tényel, hogy ezt a témát mindig olasz témaként kezelik, és megköszönöm minden árnyék előadónak a munkát, és minden képviselő kollégának is a munkát, akik módosító indítványokat nyújtottak be, mert igyekeztek arra, hogy ezt magunk mögött hagyjuk, ezt a szokást, és ne csak és szigorúan olasz témaként kezeljük ezt a kérdést. Tehát a módosító indítványokkal most már úgy kezeljük ezt a témát, amely mindenkit érint, és nem csak olasz jellegű téma. Tehát nem úgy van ez. 243 módosító indítvány van, 75 módosító ebből közösen készült, benyújtottak 100 indítványt, még további kollégák, ebből egy olyan 80-at tudtunk beépíteni, igyekeztünk, amennyire lehetséges, és végül eljutottunk odáig, hogy 43 kompromisszumos módosító indítványt tudtunk kialakítani. A zenék előadókkal folytatott üléseken, különösképpen múlt csütörtökön például nagyon hasznos ülésünk volt, tehát ezeken az üléseken azon dolgoztunk, hogy csökkentsük ezeknek a módosítóknak a számát, és szintetizáljuk jobban a szöveget. Hát én nagyon szeretném, hogyha megvitatnánk ezeket a módosítókat, és meg kell köszönnöm az árnyék, előadók, árnyék előadóknak és más kollégáknak a munkát, ahogy mondtam, akik benyújtották a módosítókat. A saját szolgálataimnak, a titkárságnak, asszisztensemnek is szeretnék köszönetet mondani, illetve a liberális csoport, liberális frakció titkárságának. Azzal zárnám az összefoglalómat, hogy egy-két aspektusra felhívom a figyelmet, amelyet a szakértők is kiemeltek. Ön említette, elnök úr, az április 12-i meghallgatást, de én szeretnék emlékeztetni a másik meghallgatásra, március 29-30-án, amelyet a liberális frakció szervezett. Itt meghallgattuk összesen ezeken a meghallgatásokon kb. 50 ügyész véleményét Spanyolországból, egyéb országokból érkeztek ezek az ügyészek, a nigériai maffia problémájáról is hallottunk, illetve az orosz, a japán, a kínai maffia tevékenységéről, és például foglalkoztunk azzal is, azzal a kérdéssel is, amely egyre nehezebb, egyre súlyosabb az, hogy a balkán maffiák is igen komolyan jelen vannak. A hozzászólásokból kiderült egy olyan kibontakozott ki, amelyet már ismerünk. De a parlamenti munkára azt hiszem, most már ez hatással volt. Nem csak az igazságügyi együttműködés és rendőri együttműködés érintett, tehát ugye nyilván a nyomozóhatóságok együtt kell, hogy működjenek, és kiderült, hogy ez a fajta együttműködés hozzájárulhat ahhoz, hogy bizonyos szinten eredményeket érjünk el. De a bírák, a rendőri erők, és így tovább az Európol, mindegyütt működhet, meg kell, hogy köszönjem a magyar elnökségnek is a munkát, ugyanis nagy jelentőséget tulajdonítottak ennek a témának, és rengeteg támogatást kaptunk tőlük ebben az ügyben, és az Európai Bizottságot is köszönet illeti. Talán bizonyos kérdésekben az Európai Bizottság még előttünk járt, tehát még nálunk is jobban előre igyekezett lépni. Ahogy említettem már a nyomozóhatóságokat, az igazságügyi együttműködés és így, együttműködést és így tovább, ez egyfajta munka. De ugye végre most már eljuthatunk odaig, hogy meglegyenek az eszközeink arra, hogy szembeszálljunk a szervezett bűnözéssel, úgy, hogy az Európai Unió 27 országában ugyanazt a nyelvet beszéljük ebben a témában. És ezzel kapcsolatban szeretnék arra is emlékeztetni, ami tegnap történt. Tegnap Olaszországban Körülbelül 8 életfolytig tartó ítéletet szabtak ki a Duisburgi támadás vagy merénylet kapcsán. És ez a Kalabjai régió olasz ügyészsége a német rendőrség között és a német rendőrség közötti együttműködés eredményeként született meg. Tehát látható, hogy az együttműködés az hova eh, vihet el minket. Tehát, hogyha ezeket az eszközöket, amelyekről itt szólunk, eh, megvalósítjuk, akkor azt hiszem, megoldjuk, hogy meg tudjuk oldani ezt a nagyon eh, nehéz feladatot, és nagyon határozottan és keményen tudunk fellépni. Tehát azt remélhetjük, hogy hozzájárultunk ahhoz, hogy egy új fajta választ adjunk erre a problémára. Nem hiszem, hogy bárki is ennél többre vagy jobbra számíthatott volna, és ezt én valóban nagy őszintességgel mondom. Én szerintem optimális a szöveg, az árnyékelőadókkal rengeteget dolgoztunk rajta, de mondom még egyszer, hogy rengeteg parlamenti képviselő hozzájárult ehhez a munkához, és dolgozott a kompromisszumos módosítókon. Rengeteg megjegyzést kaptunk, konstruktív véleményeket, nagyon alaposan megbeszéltük ezt a témát, és végül sikerült uh, ugye ebben a szakbizottságban elfogadnia, nem olyan sikerült ebben a szakbizottságban elfogadni ezt a témát, és akkor a brüsszeli miniplenárisra mehet. Köszönöm Alfano asszony, most pedig, ha jól értem, itt az Európai Bizottság képviselője a körünkben, és ha szólni kívánnak, nem tudom, hogy kívánnak-e, ha nem kívánnak, nem kell, de ha úgy gondolják, akkor nyugodtan szóljanak hozzá. Mielőtt a képviselőknek átadom a szót, parancsoljon a bizottság képviselője. Nagyon köszönöm. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, az árnyék jelentéstevőnek, illetve mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a jelentéshez, ugyanis céljainknak, prioritásainknak teljes mértékben megfelel, amelyek a Stockholmi programban szerepelnek, illetve valamennyi a témával kapcsolatos stratégiánkban. Ezért tehát üdvözlöm a jelentést, és köszönöm a munkájukat. Elnök, köszönöm szépen, akkor most a képviselők következnek. Csakolino úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném megköszönni az előadóasszony munkáját és azt a hatalmas előfeszítést, aminek eredményeképpen könnyebben eh, kezelhető a szöveg és egyszerűbb, ugye módosító indítványokon keresztül, amelyeken együtt dolgoztunk és természetesen a titkársággal és a többi árnyék előadóval folytatott együttműködés eredményeként is. Szerintem nagyon értékes ez az együttműködés, és nagyon jó ez a szöveg. A szervezett bűnözésről beszélünk, akkor ugye ezt mindig kiterjeszthetjük, és hát el kell ismernünk, vagy fel kell ismernünk azt a tényt, hogy sajnos kevés képviselő van most itt délelőtt. Múltkor, a múlt Strasburgi héten volt egy, héten volt egy fontos vélemény, Ugye beszéltünk arról, hogy milyen szerepet játszik az igazságügyi együttműködés, milyen prioritások vannak, hogyan tudjuk például a vagyon tárgyak elkobzását konkrétabbá tenni és így hogyan tudjuk megakadályozni a szervezetbűnözés pénzügyi műveleteit, tehát hogy ne lehessen a pénzmosást végrehajtani. Beszéltünk a kábítószerkereskedelemről, és arról, hogy meg kell védeni azokat a vagyontárgyakat, állami vagyontárgyakat, amelyek a mafia kezére kerültek. Most szerintem egyszerű megfogalmazást sikerült elérni, és nagyon konkrét ez a szöveg. Eh, az igaz, hogy Olaszországból indult a maffia, de a szervezett bűnözés az gyakorlatilag most már mindenütt jelen van, és ez azt jelenti, hogy az Európai Tanácsnak is foglalkozni kell ezzel a témával és a maffiával szembeni intézkedéseket azt hiszem mindenkinek el kell fogadni. Ha a tagállamok között nincsen bizalom, akkor nagyon nehéz lesz ezt a helyzetet megoldani, tehát ezért fontos az együttműködés az EU országai között és a harmadik országok között is, hogy szembe tudjunk szállni a szervezett bűnözéssel, és még egyszer utalok a kábítószerkereskedelemre, illetve az emberkereskedelemre. Rendben van, az, hogy most ugye ezen a szövegen dolgoztunk, de vannak olyan tagállamok, ahol még nem léptek fel ilyen módon a szervezett bűnözés ellen, de most akkor megtehetik, mert itt van az útmutatás, legalább a minimum követelmények megvannak, megvannak, leírtuk azokat a magatartásokat, amelyek a szervezett bűnözés alá tartoznak. Én meg, meg vagyok győződve arról, hogy még a módosító indítványok kapcsán is sikerül majd olyan megoldást találni, ami mindenkinek az megelégedésére szolgál. Például a közbeszerzés kapcsán is, és mondjuk nem az a cél, hogy, hogy egy fogvatartott személyt kínozzanak, hanem hogy konkrét intézkedések legyenek a kezünkben, és fel tudjunk lépni azzal szemben, aki mafiaszerű szervezethez tartozik, és ne folytathasson semmiféle párbeszédet a külvilággal, ha börtönbüntetést kap. Tehát a szabadságvesztést ilyenkor szigorított őrizetben kell letölt. Fontos döntés. az is nagyon jó lépés, hogy az elkobzott vagyontárgyakat és pénzeszközöket a társadalmi célokra használják fel. Ez ma egyelőre csak Olaszországban és Spanyolországban történik így, de nagyon jó lenne, hogyha többi tagállamban is így lenne. Nagyon helyes az az utalás, hogy ugye az állami szektorban erre különösen oda kell figyelni, mert a mafiának itt vagy a bűnszervezeteknek kapcsolatai vannak, tehát figyelembe kell venni azt, hogy van nagyon sok bátor köztisztviselő, aki tisztességesen végzi a munkáját, de közben vannak mások is, akik beszivárogtak, és tagjai az egyes bűnszervezeteknek. Én nekem az a véleményem, hogy ugye nem régiben dolgozta ki az előadó a az idő beosztást, illetve a tervet. Szerintem ehhez tarthatjuk magunkat. Ugye beszélt az olasz helyzetről, arról, hogy az olasz szabályozás gyakorlatilag élen jár, pontosan azért, mert mondhatjuk azt, hogy Olaszországban született meg a szervezetbűnözés, és akkor itt ezért a jogszabályok olyanok, amelyeket az elmúlt években elfogadtak, ezek a jogszabályok olyanok, hogy ugye élen járnak, tehát gyakorlatilag mintaként, modellként szolgálhatnának a többi tagállam számára Az zárom, hogy megismétlem, amit elmondtam az elején. Nagyon erős volt az együttműködés ennél a dossziénál, és remélem, hogy sikerül is jól lezárni a munkát. Köszönöm szépen, Borszelino asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Megköszönöm az előadó asszonynak a munkáját. Szonya Alfán a munkája gyakorlatilag rendkívül nehéz, nagyon komplex, nagyon átfogó. Azért is, mert ez a téma nagyon nagy hatás, körű, rengeteg minden ide tartozik, és éppen ezért meg is volt az a kockázat, hogyan a végén túlságosan sok energiát vagy időt töltünk az olasz tapasztalatokkal, az olasz sajátságokkal. Hát ez igaz, ugye sajnálatos módon az én hazám megszenvedi már ezt, nagyon régóta szenvedünk már ettől a problémától. De az az igazság, hogy igyekeznünk kellett ezért, hogy olyan eszközöket dolgozzunk ki, amelyekkel hatékonyan föl lehet lépni a jelenséggel szemben. Az is fontos, hogy ne igyekezzünk ne állandóan a maffia kifejezésre hivatkozni. Ez egyfajta a szervezet bűnöz, bűnszervezet egy típusa, e, nyilván külön figyelmet értem el, de oda kell figyelnünk az elmúlt évek fejleményeire gyakorlatilag bebizonyosodott nagyon nyilvánvalóan, hogy eh, hogyan működik. Ha először, eh, vagy az elején a maffiát gyakorlatilag Dél-Olaszország problémájának tekintették, hát most már azt mondhatjuk, hogy ez a megközelítés nem alkalmazható, nem lehet erre a térségre korlátozni ezt. Nagy örömmel olvastam a 134-es módosító indítvány Körkop aki egyébként nem olasz, és ő pontosan erről beszélt, ő azt kéri, hogy tegyük be a szövegbe, hogy a maffiával vagy más bűnözői körökkel való szövetkezések, ugye ezek valamennyi tagállamban büntethetők legyenek. Tehát ebből is látszik, hogy hogyan fejlődött, a, hogyan változott a helyzet, és az, hogy ma a szervezett bűnözés és a maffia problémája áll előttünk, tehát ezt a két terminust kell mindig alkalmazni. Nem Dél-Olaszország problémája, ez nem akár egész Olaszország problémája, hanem gyakorlatilag az egész világ problémája. Az első pillanattól kezdve megértették a globalizációt, a maffiák, a bűnszervezetek előbb globalizálódtak, mint bármi más megtettek volna. Tehát ehhez a szük megfelelő eszközökre van szükség, hogy egy ilyen nehéz, ilyen összetett helyzettel szembeszálljunk. És vannak ugye már bizonyos kísérletek, az olasz példán ez látható, ugye megismétlen még egyszer, ugye már nagyon régóta küzdünk ezzel a problémával, és ezért vannak eszközeink. Szonya Fánó hatalmas munkát végzett, a kompromisszumos módosító indítványokat ugye kidolgozták, és ennek eredményeképpen sokkal könnyebb, átláthatóbb ez a szöveg. Szerintem rendkívül nagy jelentőségű ez a munka. Remélem, hogy most egy optimális anyag elkészítése felé haladunk, és ez csak előnyére válhat az Európai Parlamentnek. Köszönöm szépen, Kocsetta úr! Szeretnék csatlakozni az előttem szólókhoz, az előadóasszonyhoz, Rita Borsellinohoz, és árnyék előadónkhoz, Jakolino úrhoz ennek a jelentésnek kapcsán. Szerintem az a szöveg, ami most a kompromisszumok eredményeképpen megszületik, egy nagyon jó szöveg nem csak arról van szó, hogy az asszony munkája kiváló minőségű és komoly elkötelezettségeket vállalt, hanem azért is mondom ezt, mert rengeteg parlamenti képviselő csatlakozott a munkához, és járult hozzá megjegyzéseivel a szöveghez. Nagy érdeklődésről olvastam ezt a jelentést, és a korábbi találkozókon is részt vettem. Ezzel kapcsolatban van egy-két megjegyzésem. Mondhatjuk azt, hogy mondjuk előítéletekről van szó, amelyek mindig, egy ilyen témakörül mindig megjelennek. Én nagyon világosan szeretnék, világosan szeretnék fogalmazni. Senki nem beszélt botrányról, amikor az amerikai Egyesült Államok azt kérte, hogy a banki adatokat, a terősek banki adatait továbbítsuk. Senki nem beszélt botrányról akkor, amikor Spanyolország terrorizmus ellenes jogszabályokat fogadott el, nagyon erős, nagyon szigorú jogszabályokat, mert problémái voltak, és aztán sikerült Spanyolországnak ezt európai modellé tenni. Senki nem beszélt botrányról. Senki nem beszélt arról, hogy emberi jogsértés történne, amikor személyes adatokat kérnek arra olyan célra, hogy a terrorizmust meg tudják állítani. Európában és a világon nagyon gyakran szinte filmként tekintjük ezt a jelenséget, a maffiáról úgy gondolkozunk, mintha bátor személyek lennének, akik tiszteletben tartják a családot, és így tovább. Ez mint egyfajta népmese vagy folklór olyan ez a történet. Mindenkinek a szeme előtt megjelenik az olasz vidék, megjelennek ezek a gazdag keresztapák, megjelenik az 1800-as évek zenéje, és a híres Leopard, Sasha Leopard című regénye. Ez jelenik meg a, a szemünk előtt. Közben pedig mi a valóság? A pénzekre, a kábítószerkereskedelem útján tesznek szert, kokainnal kereskednek, jelen vannak szerte a világon. De mi az igazság? A maffia a fegyvereket is, fegyverekkel is kereskedik, a nemzetközi terrorista hálózatokkal kapcsolatokat tart fenn. Tehát ez ez azt jelenti, hogy a nemzetközi terrorizmustól kezdve a kábítószer kereskedelemig mindenütt ott vannak, a szervezett bűnözés biztosítja az eszközöket sokszor. Tehát a maffiák, a szervezett bűnszervezetek még az emberkereskedelem terén is nagyon aktívak, és ez gyakran érinti a nőket, a gyerekeket, a kiskorúakat, vannak, akiket megcsonkítanak, és aztán eh, koldulásra kényszerítenek az utcán, gyakorlatilag a világ bármelyik országában lehet ilyet látni, van akiket prostitúcióra kényszerítenek, és így tovább. Tehát a modell gyakorlatilag egy elszigetelt modell. Hát hogyan lehet, hogyha erre gondolunk mondjuk Kolumbiára, a kábítószerre és így tovább, hogy lehet azt elérni, hogy Amsterdamba vagy Belgiumba eljusson ez az ott megtermelt kábítószer? ez azért lehetséges, mert van egy kolumbiai maffia, ugye ott van ez a félkatonai ö, szervezet, ö, gyakorlatilag egy hadsereg, tehát a Cosa Nostra modellje azt hiszem nem csak Olaszországban maradt meg, hanem ha Latin Amerikában, el, Latin Amerikában elmegyünk, ott is látszik, ott vannak ezek a félkatonai szervezetek, a maffia jellegű szervezetek, ö, gyakorlatilag egészen a parlamentig elérnek, még a kormányokban is ö, vannak képviselőik ezekben az országokban. Tehát ez egy, ez egy hatalmas ö, változás szerte a világban. Hadd emlékeztessek mindenkit, hogy tavaly februárban az Egyesült Államok, az Amerikai Egyesült Államok körülbelül 180 maffia szervezet tagot tartóztatott le. Európában ilyen még soha nem történt, gyakorlatilag soha nem volt erre példa. Például tegnap Brüsszelben tartóztattak le egy szicíliai mafiózót, aki szökésben volt, Jakolino úr tudja, mert 50 kilométerre lakik gyakorlatilag attól a helytől, ahol én lakom, tehát ismeri ezt a területet, és tudja azt is, hogy ugye milyen nehézségek vannak. Vannak, akik azt mondják, hogy jó, hát nincsenek maffiózók, a belga állam ezzel a problémával nem nézett annyira szembe, de aztán meg kellett tapasztalja a következményeket a bőrén, és aztán rájött arra, hogy azokat a személyeket, akiket a maffia idézőjében halára ítélt, valóban meg kell védenie. Nem lehet azt mondani, hogy jó, hát milyen maffia, hát nem kell önöknek személyi védelem. És aztán ez a jelenség, szükség van az igazságszolgáltatásra, szükség van arra, hogy olyan állampolgárok legyenek Európában, akik ezt értik, akik ezzel szembe tudnak nézni. Ha valaki Hollandiában vagy Németországban él, én nem tudom, hogy mit gondol a szervezet bűnözésről. Majd kiderül, hogy mi a helyzet, mert én szerintem nem úgy gondol a szervezetbűnözésre, mint mondjuk mi. De kérdés, hogy az európai állampolgárok, például olyanok, mint én, akik gyakorlatilag ennek a tanúi, mert mi bementünk, feljelentést tettünk, és így tovább a rendőrségen, és így küzdöttünk a jelenséggel, és még sincs semmilyen védelmük a saját hazájukban. Tehát egyszerűen lehetséges ez, hogy valaki szembeszel a maffiával, és akkor nem kap rendőri védelmet, mert ez velem megtörtént otthon, vagy megtörtént itt. De nem mondhatjuk azt, hogy Németországban és Hollandiában nincsen maffia én értem a nemzeti büszkeséget, nagyon könnyen kimondják ezek az országok, hogy hát persze, hát mi nem olyanok vagyunk, mint az olaszok, nálunk itt aztán nincs maffia, teljesen más a történelmünk. Na de hát tisztázzuk ezt, és legyen szolidaritás a tagállamok között. Mindenki, hogyha van egy mafiózó, akkor az a személy nem szervezett bűnöző csak, nem csak Olaszországban, hanem Párizsban, Brüsszelben, Németországban, és számítson az a személy bűnözőnek. És én ezt most elmondom önnek őszintén, elnök úr, én nagyon szívesen írnék egy jelentést a gazdasági maffiáról. Arról, hogy milyen kapcsolat van a bűnszervezetek között és a legális gazdaság között, mert rengeteg ilyen szál fűzi össze ezt a két oldalt például Németországból vagy más országokból a hulladékok hova kerülnek? A nápolyi maffiának a kezébe. Hát ez hihetetlen. Ez a modell azt mutatja, hogy a kapitalizmus tönkrement, el átalakult, és gyakorlatilag a szervezet bűnözés ide be tudott épülni. Nem mondhatjuk, hogy ez egy különálló modell, és, ez, és csak ezért nem Olaszország problémája, hanem más országoké. Tudjuk, hogy van itt orosz, orosz maffia, balkáni maffiák, és így tovább. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy ez csak Olaszországban született meg, és innen terjedt el. Nem de egy valamit ne felejtsük el, a szervezet bűnözés, illetve a bűnszervezetek modellje, teljesen mindegy, hogy hol vannak ezek a bűnszervezetek, visszavezethető egy kicsit a, a Kozanosztrára, de mit akarok, erre mond, mit akarok ezzel mondani? A kokain, a heroin kereskedelem, a fegyverkereskedelem és egyéb tevékenységek. Ezek a piszkos pénzek, ugye, amelyekre szert tesznek a bűnszervezetek ezekből a tevékenységekből, ezek a piszkos pénzek beáramlanak a legális gazdaságba. És aztán persze megvannak a kapcsolatok is, a bűn tevékenységek, illetve a időnként hivatalos gazdasági tevékenységek között egy-egy adott országban. De ezeket csak azok az orsz- ezek, ezeket csak bizonyos országok tapasztalják meg? Nem, hát a pénz ugye mindenütt jelen van, a pénzt a gazdag országokba fektetik be. Ott ruháznak be, ahol aztán megtérül a beruházás. Tehát ez a piszkos pénz, a tisztára mosott pénz bizony megjelenik más országban is. Láttuk Nápolyban, Palermoban, hogy működik a maffia, megteszi a, szertesz a hatalmas vagyonra, aztán elmegy Milánóba és befekteti ott. Vagy Romániában, Magyarországban, Magyarországon rengeteget fektettek be, és más országokba is. Tehát ez az eszköz, amiről itt írunk, szerintem kiindulási alap lehet van, aki forradalmi eszköz, jelentőségű eszköznek tekinti, amely aztán majd megváltoztatja a jogszabályalkotás történelmét Európában, és így tovább. De én nagyon-nagyon világosan szeretném ezt megfogalmazni, hogy én sajnos ezt még alábecsültnek tartom, mert a, a bűnözés valódi dimenzióit alulbecsültük nem az olasz jelenségről szól ez a jelentés, hanem a szervezett bűnözésről. De legalább az első alkalommal nem tesszük úgy, mint ugye, amit gyakran látunk, hogy hivatalos dokumentumokban úgy írunk, mintha nem is létezne a maffia, nem lenne probléma, amivel szembe kell szállni. Tehát ez az első alkalom, hogy legalább ezt elér, leírjuk. 30 másodperc elnök úr az utolsó dolgom. A szigorított őrizet, illetve a bűnözők visszasegítése a társadalomba. Én tanárként is dolgoztam, és veszélyben lévő fiatalokkal foglalkoztam önkéntesként az életemben. És egyszer találkoztam egy fiatal fiúval, akinek kapcsolatai voltak a maffiával, 18 éves volt, és azt mondta nekem, hogy vagy meghalok, vagy lecsuknak. Hogyha valaki bekerül egy ilyen bűnszervezetbe, akkor nincs rehabilitáció, nem tud ebből a csapdából kijutni. Ha valaki kilép a szervezetből, akkor barbár módon meggyilkolják. És ezért létezik az a törvény Olaszországban, amely védi az együttműködőket, az igazságszolgáltatással együttműködőket és a besúgókat mert egész egyszerűen nagyon nehéz visszahelyezni az adott személyt a társadalomba. Tehát onnan indultunk, hogy mi a maffia meghatározása, és hogy mi annak a definíciója, hogy valaki együttműködik az állammal. Nem létezik a szigorított őrizet az életfogytiglan, csak és kizárólag. Tehát ha valaki bűnszervezeti tagként együttműködik az állammal, akkor erre megvan az eljárás. Tíz másodperc elnök úr befejeztem. Abszurd az a helyzet, hogy ma egy mafiózó vállalkozás mondjuk Milánio, Milánóba, Palermóba, Rómába nem tud elmenni közbeszerzési pályázatra, de el tud menni Berlinbe, Londonba, Párizsba, és ott teljesen nyugodtan pályázhat, és még el is nyerheti a közbeszerzési pályázatot. Tehát a mi bűnözőink egész Európában szépen nyugodtan meggazagodnak, anélkül, hogy őket bárki zavarná. Köszönöm szépen, Koncsetta úr, mindannyian értjük, hogy ez egy nagyon érzékeny téma, és mindenkinek közel áll a téma a szívéhez, de hát különösen az olasz kollégákét nagy lelkűek voltunk. De azért mégis az időt egy picit szigorúbban kell kezelni, kedves Kasetta úr. Most pedig Albrecht kollégának adom át a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is természetesen szeretnék köszönetet mondani az előadónak a javaslataiért, és fontos elmondanunk azt, hogy a szervezet bűnözés és az ellene folytatott harc mindenképpen prioritást élvez, és jó, hogy napirendre került. Úgy gondolom, hogy még inkább mélyebben is foglalkoznunk kellene ezzel a témával, és ezzel valahogy a prioritásainkat is újra tisztázhatnánk. Krosetta úr ugye említette a gazdasági bűnözést, az elmondottakat teljes mértékben egyet értek, mindenképpen aktívnak kell lennünk ezen a téren is. Szeretném azt is eh, világossá tenni, hogy hogy ugye az egy nagy különbség, hogy a jelentésben a maffiával foglalkozunk, vagy pedig a szervezet bűnözéssel. Hogyha szervezet bűnözéssel van szó, akkor ezt úgy kell megfogalmaznunk, hogy a szervezet bűnözés minden formájára e, alkalmazható legyen ez, mert különben a büntetőügyekben, a büntetőügyi eljárásokban kibújhatnak ez alól. Egyik elképzelés ugye azt fedni, hogy egy albizottságot, egy külön bizottságot állítsunk fel a szervezet bűnözés e, elleni harc érdekében. Én annyira nem tartom ezt jónak ezt az elképzelést, de van azért ebben ráció, hogy ezzel valóban mélyebben is foglalkozunk. Véleményem szerint a hatékonyság ennek attól függ, hogy mégis hogyan állítjuk fel ezt a bizottságot. Talán várjuk meg, hogy a szervezetbizonyossal foglalkozó kerethatározat hogyan is néz ki, nézzük meg a javaslatot, és aztán az abból eredő követelményekkel kellene előbb konkrétabban foglalkoznunk, és akkor majd új perspektívák is megnyílnak előttünk, és akkor mi zöldek is talán támogatnánk egy ilyen különbizottság felállítását. Aztán köszönetet szeretem volna mondani azért is, hogy a kompromisszumos javaslatokban megjelentek az elképzeléseim közül is néhány például a négyes bekezdéssel kapcsolatban, illetve a szervezett bűnözéssel foglalkozó kerethatározatra való utalás hetedik bekezdésben, illetve az Európai Ügyesség és megjelenik a 15. bekezdésben, ezek számomra fontos pontok voltak, de mégis szeretnék némi bírálattal is élni, mert úgy gondolom van még néhány pont, amelyet kicsit át kellene fogalmaznunk, és különösen gondolok itt azokra az intézkedésekre, mint például az Európai Nyomozati Határozat, nyomozási határozat. Én ezzel foglalkoztam előadóként is, és hát ott a bírálat sokkal komolyabb volt, mint a 9C bekezdésben megfogalmazott bírálat. Ugye itt azt mondják, hogy a a nyomozási határozatot mi ilyen formában támogatnánk áll ebben a bekezdésben. Hát ez nem egészen így van, és ez nem is koherens a, a korábbi bírálattal. Aztán a másik pont az európai elfogató parancsot is bírálta, illetve a végrehajtását is bírálta az Európai Parlament. Éppen ezért nem tartom megfelelőnek, hogy a 18A bekezdésben további kivételeket sorol fel az előadó. illetve szeretné ezeket a kivételeket megszüntetni. Mi Európai Parlamentként szeretnénk, hogyha lennének kivételek, szeretnénk, ha az arányosságot továbbra is szem előtt tartanánk, és szeretnénk itt következetesen fellépni hiszen itt nem arra van szó, hogy a szervezetbűnözés bűnözés egy bizonyos típusát, vagy magát a szervezetbűnözést bűnözést szeretnénk további intézkedésekkel felszámolni, hanem arra van szó, hogy a már létező intézkedéseket hatékonyabbá tenni, másrészt viszont szeretnénk, hogyha jogállamiság és az alapvető jogok tiszteletben tartása is érvényt kapna. Egy másik fontos pont, amelyet meg kell vitatnunk, az a kettes bekezdésben jelent meg, az az a szervezett bűnözés és a terrorizmus közötti összekapcsolódás nem szabad ezeket azonban összemosnunk. Ugyanakkor nyilvánvalóan nem szabad a szervezett bűnözés minden típusát is egy, egy kalap alá vennünk, itt differenciáltan kell eljárnunk és ezért úgy gondolom, hogy ez a jelentés jó kiinduló pontja lehet az eszmecserének, de úgy gondolom még igencsak sok időre lesz szükségünk ahhoz, hogy olyan formában fogalmazzuk meg, hogy mindenki számára elfogadható legyen, mert a, többi jelentés esetében is akkor ez problémákat okozhat, és ehhez akadályozná a szakbizottság munkáját. Köszönöm. Nagyon köszönöm, Körkap úr, parancsoljon önné a szó. Elnézést kérek, elnök úr, hogy elkéstem csak két hozzászólásom lenne, az egyik a következő. Úgy tűnik számomra, hogy az a szokásunk, hogy úgy iránymutatásokat, új megközelítéseket próbálunk meg kidolgozni, miközben vannak már olyan struktúrák, amelyek tökéletesen tudják kezelni ezeket a helyzeteket, hogyha megfelelő az ellenőrzés és megfelelő érdeklődést mutatunk. A 2008 per 841 irányelv szól a szervezett bűnözésről, de a kérdés az, hogy meg tudjuk, tudjuk érvényesíteni ezt az irányelvet megfelelően? A következő pedig, hogy mindig, amikor a szervezett bűnözésről beszélünk, akkor egyes képviselők megközelítésüket eléggé leszűkítik, eléggé szűklátókerőek lesznek, és inkább nemzetieskedő, nacionalista példákat hoznak fel. Pedig más témákkal is kell foglalkoznunk, és azt nem engedhetjük meg magunknak, hogy a szakbizottságunk még akkor is, hogyha a szervezett bűnözés nagyon komoly és súlyos egy másik, egy valamely nemzetállamban legyen az Olaszország, Egyesült Királyság, Hollandia vagy bárhol máshol, egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak, hogy olyan megoldásokat dolgozzunk ki, amely csak egy ország konkrét problémájára vonatkozik, hanem itt arról beszélünk, és tulajdonképpen a szakbizottság nagyon jó ebben, hogy szervezett bűnözésről beszélünk, amely nem ismeri a nemzetállamok határait. Olyan bűnözésről beszélünk, ahol nincsen diszkrimináció abból a szempontból, hogy a gyermekkereskedelemmel foglalkoznak, vagy kábítószerkereskedelemmel, vagy akár gazdasági bűnözéssel. Tehát arra próbálok itt most utalni, hogy valóban széles körű megközelítést kell alkalmaznunk, és világosá kell tennünk, hogy nem szabad konkrét példákkal elvonni figyelmünket, hanem a teljes képre kell összpontosítanunk. Tehát, ha új intézményeket akarunk létrehozni, akkor ezeknek az intézményeknek is széles látókörűnek kell lenniük, és világossá kell tenni, hogy a jelenlegi kerethatározatokat, illetve már érvényben lévő elemeket kell alkalmazniunk. Úgyhogy én és kollégáim ezt az álláspontot fogjuk képviselni a témában. Köszönöm, mondja az elnök úr, most pedig Alfano asszony kap megint szót, hogy lezárja a vitát. Parancsoljon Alfano asszony. Köszönöm, elnök úr. Nos, megpróbálok válaszolni valamennyi felvetésre, megjegyzésre, és Jakolina úrral kezdem. Ő a közbeszerzésre vonatkozó irányelvre emlékeztetett, és egy konkrét módosítóra utalt. Én biztos vagyok benne, hát mindenképpen azon dolgozunk, hogy javítsunk még a szövegen, tehát biztos, hogy jobb lesz ez. Sikerül majd szerintem itt is még jobb kompromisszumot találni. de amit szerettem volna kihangsúlyozni az az, hogy a módosító tartalma az nem csak a 2004-es irányelvre hívja fel a figyelmet, én ugye elolvastam a 2004-es irányelvet, és akkor azon gondolkoztam, hogy na hát már megint egy lépés vissza. Megismétlem még egyszer, hogy a 2004-es irányelv leírja azt, hogy olyan személyek, amelyeket elítéltek, azért, akiket elítéltek azért, mert részt vettek bűnszervezetekben, nem indulhatnak közbeszerzési pályázatokon. Mondom, nem mostani ez az irányelv, hanem 2004-es, de a tagállamok alig-alig tartották be, eléggé hát a saját szájízüknek megfelelően értelmezték, és akkor úgy gondolták, voltak olyan tagállamok, amelyek azt mondták, hogy hát nagyszerű, jó, hát elítélték ezt a semmit, de nem baj, ha megígéri, hogy nem követel semmit, akkor mégiscsak megengedjük, hogy induljon ezen a közbeszerzési pályázaton. És közben eltelt 5-10 év majdnem, és nem nagyon változott a helyzet. Hát már megint akkor visszaléptünk. Látható, hogy ugye 2004-ben fogadtak el ezt az irányelvet, és hol tartunk ma? Megint ott, hogy most próbáljuk megtalálni a találkozási pontokat, annak érdekében, hogy ez az irányelv, amit megint hangsúlyozom, még egyszer 2004-ben fogadták el, 7 évvel ezelőtt, hogy végre megvalósuljon, és hogy ezt valahogy tudjuk ösztönözni, hogy a tagállamok ezt végrehajtsák. Ebben a módosítóban tehát ajánlások vannak, és ezeket nem régiben támaszt, nemrégiben fogalmaztunk meg, volt egy tanulmány a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban arról, hogy a közbeszerzési pályázatokon hogyan ítélik oda a támogatásokat, és hogy hogy vesznek részt itt ebben bűnszervezetek, tehát ezzel kapcsolatban a legfrissebb információkra tudtunk támaszkodni. Aztán a 41-es volt a szigorított tőrizet. Én a nem olasz kollégáknak a figyelmébe, nem olasz kollégáknak mondom a következőt. Kölkhop úr, ugye gondoljon arra, hogy ezt a legutóbbi munkát, amelyet elvégeztünk, ezt a úgy végeztük, hogy figyelembe vettük a szervezetbűnözés, illetve a maffia jelenlétét az összes tagállamban, nem Olaszországban, nem ez a mi feladatunk ugyanis. De mondom még egyszer, mert nem volt itt, a 143-as módosító indítvány, amit ő nyújtott be, rendkívül fontos, mert pontosan azt fogalmazta meg ebben a módosító indítványban, hogy nem csak a maffiára, hanem más szervezetekre is gondolni kell az 134-es módosító indítványban. Én nagyon gyakran foglalkoztam ezzel, volt, sokat jártam olasz börtönökben, Nyakolino kolléga és többiek is elmondták, hogy ez a szigorított őrizet egyáltalán nem felel meg, feletethető meg kínzásnak. Ez nem kínzás. Egyetlen, egyáltalán nem. Vannak normális, hagyományos, szopányos olasz börtönök, és van a szigorított őrizet. 70 ezer személy van börtönben, és körülbelül maximál, a maximális limit az 44 ezer fő. Tehát tényleg egy kicsit zsúfoltak a börtönök. De még egyszer mondom, a 41-es módosító, ami a szigorított törizetről szól, az azt jelenti, hogy minden rendelkezik az érintett személy, újságok, televízió, normális életkörülmények, de a szigorító törizet azt jelenti, hogy más fogvatartottakkal nem veheti fel a kapcsolatot, és teljesen nyilvánvaló, hogy senki mással nem veheti fel a kapcsolatot olyan személyekkel, amelyek hidat teremthetnek az elzárt személy, a börtönben lévő személy és a kint működő bűnszervezetek, klánok és egyebek között nagyon komoly aggája merült fel az elmúlt napokban is, ugye, hogy vannak más személyek, amelyek például bent vannak az olasz börtönökben, esetleg kisebb bűncselekményekért ítélték el őket, a bevándorlásért, ugye a fini törvény nyomán, és így tovább. Tehát apróbb, kisebb jelentőségű bűncselekmények miatt vannak bent a börtönben. Azt sem tudják, nem kaptak fordítást, és így tovább. sem tudják, hogy csökkenthetnék az ő börtönbüntetésüket, embertelen körülmények között töltik le ezt a büntetést. Előfordul, hogy egy cellában nyolc személy kénytelen meghúzni magát. Tehát a szigorított őrizet az egy teljesen másfajta típus. Nem nevezhetjük a szigorított őrizetet tortúrának, egyáltalán nem. Megismétlem még egyszer, hogy egy normál börtönben én kb. másfél hónapja jártam egy a börtönben az egyik maffia főnöknél, Totó Totorinánál, és ő bemutatta nekem, hogy mi, hogy tölti el a napjait, nemrégiben kapta meg ezt a helyet. Tehát valóban nagyon sok olyan hely van Olaszországban, ahol nincs, nincs nincsenek meg ezek a feltételek, például a parelmai bírák ezek nélkül dolgoznak. Na mindegy, az olasz kollégák már elmondták a véleményüket, én csak szerettem volna még egy picit tisztelni ezt a helyzetet, pontosítani a helyzetet. Aztán azok, akik ahogy Crocetta úr is mondta, azok, akik fele, feljelentést tesznek, Borsellino asszony is hangsúlyozta, és akik együttműködnek a hatóságokkal, hát oda kell figyelni, az áldozatvédelemre is nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni, aztán az áldozatok családjának a védelme is nagyon fontos, de a tanúk védelméről nem feledkezhetünk meg. És ebben a jelentésben odafigyeltünk erre az aspektusra, mert rendkívüli hozzájárulás tudással bírnak az együttműködők, illetve azok, akik tanúskodnak, tehát azok az emberek, akik eljönnek a bíróságra, és valóban tanúskodnak. Ez hatalmas hozzájárulás. Egyrészt nagyon segíti a nyomozást is, de, de a ítélet hozatat is nagyon segíti, tehát a perek lefolytatását. Ne, jelenleg azt tapasztalhatjuk, hogy nincsen hatalmas védelem, nem kapnak ezek a személyek nagy figyelmet, és ez a jelentés szeretett volna ebbe az irányba is elmozdulni, hogy javítsunk a helyzeten. Nagyon örülök annak, hogy a zöldek, az ECR, az ECR nyitott ennek a mafia ellenes bizottságnak a létrehozása iránt. Egy picit még visszafogott szerény ez a nyitottság, de ezt is nagy örömmel nyugtázom, és szeretném őket megnyugtatni valami felől. Nem az a szándékunk, hogy most egy külön intézményt hozunk létre, mert ugye elmondták már, hogy nagyon sok intézmény létezik már, kiemelte ezt Körkok úr is, tehát sok intézmény foglalkozik pontosan azokkal az aspektusokkal, amelyekkel ez a jelentés is. De igaz az, hogy ezek az intézmények, gondolom ugye önök az Eurojustra, az Europolra utaltak, ezek az intézmények sajnos nem működnek megfelelően együtt egymás között. Nem túl nagy az együttműködés. Tehát minden alkalommal, hogyha mondjuk eljönnek hozzánk ide a parlamentbe, hogy eszmecserét folytat, folytassunk, akkor nekem az a benyomásom, hogy nem is bíznak egymásban. Ez volt az érzésem egyébként már az ennedik alkalommal is, amikor az áprilisi meghallgatást megszerveztük. És mindez megerősíti azt, amit egyébként az Interpol egyik képviselője mondott. Eljött a meghallgatásra, hogy szóljon. És nemrégiben akartam is mondani ezt, szeretnék megnyugtatni mindenkit, tehát hogy nem fogunk visszaélni ezzel. A célunk az az, hogy ugye eljussunk egy új, nyilván ideiglenes szervhez, tehát ez nem egy állandó szerv, hanem igény szerint persze meg lehet újítani a mandátumát, de itt eszmét kell cserélni, ahogy korábban mondtam. Körkhop úr is nagyon helyesen elmondta, hogy egy olyan szerve van szó, amelyet minden európai intézménynek támogatni kell. Úgyhogy én erről úgy gondolkodom, hogy azt úgy képzelem el, mint egy olyan intézmény, amely saját magán belül önmaga képes garantálni azt, hogy az, az a cél, amit ugye az elmúlt években nem sikerült elérnünk, most végre el tudjuk érni. Tehát például a szervezett bűnözés támogatásával szembe tudjunk szállni. Tehát, hogy ezt a munkát tudja elvégezni. Ez a szervezet küzdjön a szervezett bűnözés ellen. mondtam már korábban is, hogy tényleg nagyon igyekeztünk minden egyes módosítót beépíteni, és nemrégiben Albrecht úr utalt a 9C bekezdésre, és azt mondta, hogy egy kicsit keményebben kellene, határozottabban kellene fogalmaznunk eh, ebben a témában. Nem akartunk egyébként most egy jelentésben, amelyet ugye még nem véglegesítettünk, eh, így eh, eljárni, de olyan eszközről van szó, amely alapvető fontosságú lehet a szervezett bűnözéssel szembeni fellépésben. Ugye nemrégiben felhívta a figyelmemet valamire, amit ön ellentmondásosnak lát, hogy a terrorizmust és a szervezett bűnözést egymás mellé állítjuk. De ebben a módosítóban, én egyébként módosító kapcsán én több kép, más képviselő véleményét is megkérdeztem, és beszéltünk a szervezett bűnözés, illetve a terrorizmus közötti kapcsolatokról, és azt mondták, hogy hát ezek nem feltétlenül organikus kapcsolatok, de megvan annak a kockázata, hogy szinergia alakul ki, tehát hogy a jövőben sokkal nagyobb lesz az összefonódás, és együttműködnek ezek a szervezetek, ez a két jelen, jelenség összekapcsolódik. És ezért tettük meg ezt a lépést, ugye, mert komoly aggájaink voltak, és ezek már 2011-ben is megjelentek, az Europol okta jelentésében ez látható volt ami ugye a szervezet bűnözésre vonatkozó fenyegetésértékelési jelentés. Ennyit szerettem volna mondani, megköszönöm még egyszer minden árnyék előadónak, minden kollégának, akik benyújtották ezeket a módosítási, módosító indítványokat. Gyakorlatilag még így utoljára áttekintettük a módosítókat, és azt gondolom, hogy nagyon fontos volt ez a hozzájárulás. Talán minden, remélem mindenre felhívtam a figyelmet, igen, úgy tűnik, hogy mindent elmondtam. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Elfánó asszony. Pont lezártuk volna a vitát, de ugye gondolni kell az időre, mert a napi rendünkön még más is van de hát úgy tűnt, ugye, hogyha Totó Rénáról és egyebekről beszélt azokról a körülményekről, akik, amelyek között ők fogva vannak tartva, hát remélem, hogyha nem bánja, akkor még Jakolino úrnak megadom a szót. Jakolino úr, hát szerintem nem bánja az előadó asszony, csak egy nagyon-nagyon rövid megjegyzés. Én egyetértek a szigorított őrizet meghatározásával, azzal, hogy teljesen elszigeteli az illető bűnözőt a hatóság, és így megakadályozza, hogy bűncselekményeket tudjon tervezni, elkövetni, irányítani. Ezekkel szembe kell szállni. Ugye ez a, a hagyományos börtön meghatároz, börtönműtetés meghatározásával kapcsolatban. Ugye ezek után valaki azt ö, gondolhatja, hogy inkább jobb szigorított őrizetbe lenni, mint ö, börtönbe. De nem ö, hasonlít az olasz rendszer sem a spanyolhoz, sem a görökhöz. Ha jól emlékszem, akkor 70 ezer fogvatartott van és ezeknek egy harmada érkezik a harmadik országokból. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy mindannyian tudjuk azt, hogy, hogy 2009. december 10-11-én pont a parlament javaslata javaslatának az eredménye volt az, hogy a tagállamok kapjanak pénzügyi erőforrásokat. Tehát azok a tagállamok, ahol túlzott zsúfoltság volt a börtönökben, pont azért, mert a harmadik országokból nagyon sokan áramlanak be. És persze a rehabilitáció ugyanez, ahogy a, ugyanez amit, amire ön is utalt nemrégiben. Én most mostanában beszéltem az érintett igazgatóval, ő megnyugtatott engem arról, hogy konkrét eredmények lesznek 2014-től, újra lesz finanszírozási lehetőség. Hát nem ez volt a téma, elnök úr, de mindenképpen muszáj volt hozzászólnom. Szonya Alfano, igen, hát viccelhetünk, de mondjuk én ezt nem tettem meg, kiemelhet, kiemelted ezt az aspektust is, de a lényeg az, ami ebből látszik, hogy a börtönök túlzsúfoltsága nem kizárólag olasz probléma, hanem valóban több tagállamot is érint. Még egy valamit hadd mondjak el. A mikrofon nélküli megjegyzés. Tehát, folytatja az előadó, nagyon jó lenne, hogyha a megjegyzéseiket, hozzáfűzni valóikat továbbra is elküldenék nekem e-mailen, hogy javíthassuk a jelentést és folytassuk a munkát. Elnök úr, hát akkor zárjuk le ezt a vitát, és akkor rá tudunk térni a napi rendünk következő pontjára, ami a 13-as. A robbanóanyag prekurzorok forgalomba hozatala és felhasználása. Ebben a dossziéban Kérem, hogy maradjon a csendben. Tehát jelentéstevőként Jan Mulder fog szólni hozzánk. Most egy jelentéstervezetről fogunk beszélgetni. Ennek témája robbanóanyag prekurzorok forgalomba hozatala és felhasználása. Ennek célja, hogy a nagy közönség, a nyilvánosság ne férjen hozzá olyan nagy kockázatot jelentő vegyi anyagokhoz, amelyek hozzásegíthetik a házi készítésről anyagok előállítását. A jelentés tervezetet fogjuk meghallgatni, most Mulder úrtól, és aztán pedig időnk lesz arra is, hogy vitát folytassunk. Parancsol Mulder úr! Uh, Köszönöm szépen, elnök úr! Úgy gondolom, hogy a bizottság javaslata üdvözlendő, úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog, hogy ez egy rendelet és nem irányelv, amelyet tehát minden tagállamban egyforma módon végre kell hajtatni. Hogyha ezt a javaslatot végre a, a, hajtjuk majd, akkor a terrorista támadások, a, a vegyszerekkel elkövetett bűncselekmények csökkentését fogja eredményezni Európában, éppen ezért üdvözöljük ezt a javaslatot. A bizottság által felsorolt anyagok listája valóban teljes körű. Vált, váltunk arra, hogy a vegyipar esetleg más javaslatokkal kívánna élni, de úgy tűnik, hogy mindenki, aki eljött hozzám, elégedett volt ezzel a listával, amelyet a bizottság kidolgozott. Ez többé-kevésbé teljes körűnek bizonyult, éppen ezért eh, nem volt szükség túl sok módosításra a bizottság javaslatával kapcsolatban. Először is eh, szeretnék arra is utalni, hogy az elnökök ezeknek határozatát tiszteletben kell tartani, ezért márciusában hozta ezt a határozott a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról, és a bizottság tehát eh, központi szerepet fog játszani a lista kidolgozásában, és a parlament és a tanács csak utólag ö, eh, ö, eh, szólhat hozzá, ha szükségesnek tartja azt. Aztán további módosítók is lesznek, amelyek jelenleg még nem szerepelnek a jelentésben. Valaki azt kérdezte, hogy hogyan lehet egész pontosan a gyanús viselkedést meghatározni. Hát ez elég nehéz, de voltak erre javaslatok, és így talán egy jobb definíciót tudunk megfogalmazni. Tehát, hogyha bárki egy gyanús tranzakciót lát, tapasztal, akkor egy központi illetékes helyen jelentést tehet erről, ami a levelet illeti. Néhány külön módosítót szeretnék benyújtani a magánélet és a személyes jogok tiszteletben tartása véget, ez az adatvédelemmel foglalkozna, illetve arra vonatkozna, hogy az adatokat milyen eh, hosszú időtartamig lehetne tárolni, ez két év lenne ez az időtartam. Elnök úr, röviden ezek lennének az észrevételeim a bizottság javaslatával kapcsolatban, amely, amint az elején is elmondtam, egy örvendetes, nagyon pozitív javaslat, amelyet üdvözlünk. Köszönöm szépen, Mulder úr! Úgy tudom, itt van a bizottság képviselő, Dick Ivans úr, az elnökség részéről is van, itt a lengyel elnökség részéről, valaki, aki talán szeretne hozzászólni ehhez? Nem? Akkor a Matil asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Mulder úrnak is a kiváló munkát. Számos kérdésem lenne, amelyet a bizottságnak szeretnék feltenni, négy pontot. Először is a rendelet alkalmazási köre. Miért korlátozták ennek a az alkalmazási körét a lakosságra, és a szakemberek miért nem szerepelnek ebben? más se hiányozna, mint hogy egy eh, terroriz, terrorista szervezet semmiféle ellenőrzés nélkül hozzáférhetne a függelékben szereplő anyagokhoz. A harmadik cikkben is szerepel, hogy eh, az egyik ilyen jellegű terméket ugye akár illegális módon is fel lehetne használni. használni egyes tagállamokban ez nagyon egyszerű, ezért mondom, hogy nagyon könnyű lenne, nagyon jó lenne, hogyha ebben a rendelet tervezetben a szervezetek, az erkölcsi személyek, illetve a szakemberek is szerepelnének. Az egyes függelékben szerepelnek bizonyos anyagok, ahol a koncentrációt, hogyha átlépi, akkor egy három éves engedélyt kell kérni arra a bizonyos anyagra, és ezről a tagállamok dönthetnek. Nézzék meg, hogy mi történik hazámban. Például 1200 strand található az országban, biztos sokkal több sokkal több medence található, egy hidrogénperoxid nevű anyagot használnak ennek tisztítására, ugyanis ez nagyon környezetbarát, és számos előnye is van, hogyha a klórral összehasonlítjuk. De bizonyos határidőket említettünk az engedélyekkel kapcsolatban, illetve nagyon sok korlátozás szerepel az egyének esetében. Nem lehetne-e, hogy az egyszerűség kedvéért rugalmasabb legyen az ellenőrzés, ugyanis így módon a, lehetne valahogy bizonyítani, hogyha valaki teljesen legális módon használják fel ezeket a termékeket. Vagy pedig a gyanús szervezetek esetében lehetne biztosítani az értékesítések, az eladások nyomon követhetőségét, így módon pedig a szakemberek által vásárolt anyagokat is lehetne nyomon követni, ugyanakkor viszont el lehetne kerülni, hogy csak az egyének a lakosság szenvedje el ezeket a korlátozásokat. Az egyes függelékben számos anyag szerepel, ahol a lakosságnak nem csupán koncentrációs küszöb felett kell engedélyt kérni a, a termék használatára. Ez a rendszer pedig valamennyi anyag számára, anyag esetében kivitelezhető lenne, de az az igazság, hogy tudományos alapja nincs ennek a megkülönböztetésnek, hiszen a kettes függelékben semmiféle koncentrációs küszöböt nem állapítottak meg, és mivel nem lehet ilyen termékeket meghatározni, illetve ilyen ö, koncentrációs küszöböt meghatározni, ezért sokkal inkább korlátozó rendszerben lehet hozzájutni ezekhez a termékekhez. Aztán a hatos cikk négyes bekezdésében az szerepel, hogy az, érték, az eladóknak mindenféle gyanús értékesítésről kell feljegyzést vezetniük, ahol olyan gyanús termékeket árusítanak, vagy olyan mennyiségben, ahol amelyekkel robbanóanyagokat lehet készíteni. Tehát az eladóknak kell megnézniük, hogy a rendelet függelékében szereplő vagy nem szereplő anyagról van szó. Úgy tűnik, hogy a valóságban ezek a nyilatkozatok, ezek nem lesznek egységesek, semmiféle, semmi nem teszi így módon lehetővé, hogy az anyagok listáját félreértések nélkül lehessen kezelni. Nagyon köszönöm, hogy ha válaszolnak a kérdésre. Oh, uh, Mr. De Jong. De Jong úr, De Jong úr, parancsoljon ön <clears throat> eh, Mulder. Nagyon köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani Mulder úrnak a jelentéséért illetve azért is, hogy a meghatalmazáson alapuló jogi aktusokról is szólt ebben a szövegben. Három aspektussal szeretnék közelebbről foglalkozni először is, adatvédelem és a magánélet védelme. Az Európai Adatvédelmi Biztostól kaptunk egy beszámolót különböző javaslatokkal, és nem látom, hogy a jelentésben ezek megjelennek úgyhogy ezt biztosítanunk kell, hogy a szövegben szerepeljenek ezek a javaslatok. Meg kell néznünk azt is, hogy az adatokat milyen hosszú ideig tartják, meg őrzik meg. De valami egyébről is szeretnék szólni, amikor elolvastam ezt a szöveget, például, hogyha én magam egy kis bolt tulajdonosa vagyok, és elsősorban a KKV-kre összpontosítunk, tehát nem csupán a nagyvállalatokra, ezeket a szabályokat a KKV-knak is tudni kell teljesíteni. Például, ha van egy kis boltom, és megpróbálom minden egyes ügyfelemtől megkérdezni, illetve beszélgetni velük, és el, kitalálni, hogy most egy vásárlás gyanús vagy sem, akkor ezt kell tenniük a kisbolt tulajdonosoknak minden egyes nap. Nem tudom, hogy ez mennyire megvalósítható. Ha pedig nem teszik meg, akkor ugye megsértik a törvényt. Úgyhogy ez egy rendelet, azért ne felejtsük el, hogy teljes egyértelműségre van szükség a végrehajtás tekintetében, pedig engem egyes aspektusai a szövegnek nem győznek meg a KKV-ket kell figyelembe venni. Az acetoni szerepel a listán, tehát rengeteg célból használják fel, például tisztítás céljából, takarítás céljából. Ugyanakkor viszont ezek nagyon nagy kockázatot jelentő termékek, pedig mindennapos használatban vannak. Úgyhogy mindenképpen meg kell nézni a megvalósíthatóságot, illetve a kkv helyzetét. Elnök, nagyon szépen köszönöm. A bizottság szeretne szólni? Akar-e válaszolni a felvetett feltett kérdésekre. Uh, Igen, köszönöm szépen, csak egy előzetes választ szeretnék adni a felvetett pontokra. Először is Matthew asszony a, a rendelet hatáját vetette fejletve, hogy miért zárták ki a szakértőket, a szakembereket ebből a rendeletből. Nagyon egyszerű a válasz erre a kérdésre, elnézést kérek. Több mint két évig folytattunk vitat a tagállami és az ágazati szakértőkkel a robbanó, hogy a prekozorok tekintetében, és azt derült ki, hogy a legnagyobb fenyegetés nem azok az anyagok jelentik, amelyek a szakemberektől származnak, hanem az előállítóktól származnak. Tehát a kockázat elemzés azt mutat, hogy a legnagyobb fenyegetettség a magánszemélyek általi felhasználást jelenti, és a gyanús tranzakciók jelentése azonban minden egyes anyagra és minden személyre, szakemberekre is vonatkozik. Mi együtt dolgozunk a vegyiparra, annak érdekében, hogy egy olyan rendeletet dolgozunk ki, amely a vegyi anyagok szállítási láncát biztonságosabbá tenni. mindenképpen úgy gondoljuk, hogy ezek a széleskörű konzultációk a, jelenthetik a siker kulcsát. Ami az engedélyezést és a regisztrációt illeti, úgy gondolom mindenki megértő, hogyha valaki engedélyt akar kérni, akkor a hatóságoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy valakinek büntetett előéletűe, vagy bármiféle információval rendelkezik az elhárítás, vagy a a belügy ezekről a személyekről, a, mielőtt engedélyt kapnak a vegyanyagok alkalmazására. A nyilvántartási rendszer a, a, ellenére azonban mindenki, bárki megválti ezeket az anyagokat sok helyen, tehát jó lenne, hogyha ez a nyilvántartású valamiféle preventív eh, eh hatással lenne, de ez a nyilvántartás nem elég hatásos, ezért az engedélyek kiadásában bízunk, hogy az hatékonyabb lenne. Ezeknek a vegyi anyagoknak a használat a mindennapokban felmerül, de vannak alternatív anyagok is, amelyeket szintén fel lehetne használni mindennapokban, például a merencetisztítás terén illetve hát ezek az anyagok is a listán szereplők is alkalmazhatók, csak alacsonyabb koncentrációban. Ebben az esetben nem kell külön engedélyt kérni, tehát vannak alternatív lehetőségek, és van két olyan tagállam, ahol már van ezzel kapcsolatban egy rendszer, és nagyon korlátozott számban adtak ki engedélyeket, néhány száz eh, eh, folyamodtak engedélyet, ezért úgy gondolom, hogy a probléma nem is olyan súlyos, mint amilyenek első pillantásra tűnik. Aztán a két listának a megindoklása úgy gondolom, hogy világosan különbséget lehet tenni az anyagok között, ahol viszonylag egyszerű a küszöbérték meghatározása a konzultációk alapján, illetve azon a között, ahol nagyon nehéz ezt a határértéket betartani, mert nagyon nagy mennyiségekről beszélünk, de itt is ha, e, például a hexamérre gondolok, amely kis kockákban kerül forgalmazásra. Itt nagyon nehéz a kontraktációs küszöbértéket meghatározni, de a gyanús tranzakciók jelentése valamennyi anyagra vonatkozni fog a gyanús tranzakciók definícióját a parlament ugye szeretné még pontosabbá tenni, ezt nagyon jónak tartom magam részéről, és aztán még egy pont az adatvédelem kérdésével kapcsolatban. Mi is ugye megkaptuk az Európa Adatvédelmi Biztos ajánlásait, nem igazán ellenezzük ezeket Igazából a szubszidiaritás elve miatt nem került ez be így az irányelvbe, hiszen van egy érvényes erre vonatkozó adatvédelmi irányelv, amelyet minden tagállamnak be kell tartania. Megnézzük a többi engedélyezési rendszert, amelyekre már van uniós szabályozás, és nem nagyon találtunk példát arra, hogy valahol konkrét utalás rendelkezés lenne az adatvédelem kapcsán de mindenképpen figyelembe fogjuk ezt is venni. Aztán Dejong úr felvetése a KKV-kkal kapcsolatban, nyilván általmasabb lenne számuk, károsabb lenne számukra, hogyha egy szigorú nyilvántartási és engedélyezési rendszert vezetnénk be, de szeretnénk minél könnyebben alkalmazható rendszert bevezetni, és a az ágazata együtt működve szeretnénk ezt megtenni, hogy ezeket a problémákat is figyelembe tudjuk venni. Láttunk példákat arra vonatkozó, hogy például akik hidrogén peroxidot vásárolna, az a sokszor nem, nem ismerik fel, hogy ezek gyanús tranzakciók, amikor ők ilyen anyagot vásárolnak, tehát ezen még javítani kell. Köszönöm szépen, Mulder úr, szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az észrevételekért. Mindenképpen figyelembe fogom ezeket venni. Matyű asszony, nem tudom, mit gondolt a bizottság válaszára, de talán még tovább tisztázhatjuk ezt, és dolgozhatunk ezen a ponton, ami pedig De Jong urat illeti, úgy gondolom már az első bevezető hozzászólásomban is elmondtam, és az európai adatvédelmi biztos ajánlásaival kapcsolatban további módosítókat fogok benyújtani, és ami pedig a gyanús tranzakciók, a gyanús viselkedés definícióját illeti, és a KKV-kat illeti, megpróbálok valami jobb, pontosabb definíciót kidolgozni. De igazából a KKV-k védelmét szeretnénk itt biztosítani hiszen ők nagyon fontosak ebben a kérdésben, tehát itt is fogok még módosítókat benyújtani. Remélem, hogy együtt tudunk majd működni, és hogy és tudunk elérni minél hamarabb. Úgy gondolom, hogy a bizottság azonban egy nagyon jó jelentéssel állt elő. Köszönöm szépen. Thank you. Nagyon köszönöm, hogy az elnök. Most pedig akkor azok után, hogy meghallgattuk ezt a vitát, következzenek a módosítások határidejei, ez pedig július 15, péntek, déli 12 óra. Tehát most péntek, mondja az elnök úr újra, módosítások határideje. Egyetértünk ezzel, akkor folytassuk is. Jöjjön a következő napi rendi pont ez a 14-es, tartózkodás és munkavállalás engedélyre irányuló egységes kérelmekkel kapcsolatos eljárás. Megvitattuk már ezt a nagyon kényes témát, számos alkalommal foglalkozunk vele egy ideje. A teljes folyamatot is megvizsgáltuk. Úgyhogy eljött az idő, hogy meghallgassuk a jelenlegi helyzet bemutatását a jelentés készítőjétől, kollégánktól, Veronik Matyő asszonytól, hiszen az elmúlt trialógus során, amely június 22-én került megrendezésre, megállapodás született ebben a nehéz és kényes témában. Mégpedig egy tárgyalás előtti első olvasati tanácsi álláspont szakaszában történt meg ez. Ez tulajdonképpen egy korai második olvasati megállapodás, úgyhogy erről szeretnénk részleteket hallani Mátyő asszonytól, ezek után pedig a többi ö, trialógus partnert fogjuk meghallgatni, tehát a tanácsot és a bizottságot. Mátyő asszony parancsoljon öné a szó. monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, nagy örömömre szolgál, hogy szólhatok erről a témáról, hiszen már régóta foglalkozunk ezzel, és az utolsó trialóguson, június 22-én sikerült megállapodásra jutnunk a tanácssal, illetve valamennyi frakcióval. Ennek nagyon örülök, mert nagyon hosszú, nehéz tárgyalásaink voltak, de egy mindenki számára elfogadható szöveget sikerült kidolgoznunk, és minden árnyékjelentéstevőnek köszönetet mondok, hogy megállapodás született sokkal többet sikerült megvalósítanunk, mint amit gondoltunk e- eleinte. Még mindig öt további dologról kell tárgyalnunk, négy hónapunk van az eljárás keretében az egységes kérelmeknél. És van egy olyan rendelkezés, amely biztosítja, hogy valamennyi információt megkapjunk arról, hogy például egy adott személy jogosult a munkavállalásra vagy sem, egy kimerítő listánk van, nagyon részletes listánk van, ahol a tagállamok már nem kérhetnek további információt, és azt is, arról is biztosítottak minket, hogy a munkanélküliek szakképesítéshez hozzáférhetnek, illetve a munkaügyi hivatalnokok is biztosítottak arról, hogy a nyugdíjjogosultságok is azonosak. Azonban a korrelációs táblázat még mindig függőben van. A tanács szól erről a preambulum bekezdésben, és azt mondja, hogy az intézményközi megállapodás keretében biztosítanunk kell, hogy egy horizontális megállapodás születik, és ebben biztos is vagyok. Szeretném elmondani, hogy az elnök a Koreper elnökének küldött egy levelet, tehát a szakbizottságunk elnöke küldött a Koreper elnökének egy levelet, ahol elmondta, hogy elfogadható csak akkor fogadja el a megállapodást, hogyha a korrelációs tábláról sikerül megállapodni. A tanács képviselőjét, a lengyel elnökség képviselőjét fogom meghallgatni, Ányes Kibá asszonyt, illetve az urat fogom megkérni, hogy szóljon, parancsoljon. E, Tomasz Köszönöm szépen, elnök úr. A nevem Tomás Citrinovics. Matyő asszony, elnök úr, tisztelt képviselők, a tanács üdvözli ezt az elért eredményt, és azt reméljük, hogy ezt a dossziét a lehető leghamarabb le tudjuk zárni. Talán, ha az a levél, amely, amelyről ön is szólt, még a héten eljut a tanácshoz, akkor július 20-án a koreperben még tudunk erről tárgyalni. Thank you. Nagyon köszönöm, mondja az elnök. Köszönöm, hogy ilyen röviden fogalmazott. Akkor a bizottság szeretne hozzászólni. Igen, igen, úgy tűnik parancsoljon. Nagyon sajnálom, kollégáim nem érkeztek még meg, mert egy kicsit hamarabb kezdtük ezt a témát, úgyhogy két-három percen belül fognak ideérni. Elnök, igen, az igazság az, hogy önnek igaza van, 10.30-kor kezdtük volna ezt a témát, és úgy tűnik, hogy most fölmerült annak a veszélye, hogy egy kicsit várnunk kell, mielőtt meghallgatjuk az Eurojust igazgatóját, aki 11 órakor fog érkezni. Érkezik? Érkezik, úgy tűnik. Minden esetre Gondolja, hogy a bizottság képviselője megérkezik perceken belül? Bizottság, igen, remélem már sikerült vele beszélnünk, hogy, hogy már érkezik. Ugyanis mert nem látom, hogy bármely képviselő szeretne jelen pillanatban hozzászólni a témához. Hogyha senki nem akar szólni, akkor azt szeretném bejelenteni önöknek, hogy ami ezt a napi rendi pontot illeti, ahogyan elhangzott, a Libe Bizottság elnökeként egy levelet kell küldenem a Koreper elnökének. Ez a 18-as pontra vonatkozik, tehát egy közös nyilatkozat az együttdöntési eljárás gyakorlati vonatkozásaira a megállapodásról, amely egy trialógus keretében született, de azt hiszem az a korrekt, hogyha egy rövid szünetet tartunk, mielőtt mielőtt folytatjuk a következő napi rendi ponttal, hiszen a Eurojust igazgatója néhány percen belül megérkezik, akkor folytatni fogjuk a következő napi rendi ponttal, amely a 15-ös napi rendi pont a Eurojust 2010-es évi éves jelentése. 15 perc rendben lesz, amíg megérkezik az igazgató úr. Rendben lesz ez így? kérdezi az elnök.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 Dear colleagues. Kedves kollégák, mondja az elnök úr. Dear colleagues. Kedves kollégák. We are still for once ahead of time, some 15 minutes. Még mindig egy kicsit előre járunk, 15 perccel hamarabb ültünk most össze, mint kellett volna, de már is itt van a Eurojust elnöke velünk, Aled Williams, akit nagy szeretettel szeretnék itt üdvözölni. Azért vagyunk itt, hogy meghallgassuk őt a 2010-es évi Eurojust jelentésről. Ez természetesen nem az első alkalom, hogy élvezhetjük William úr társaságát. Itt velünk. Ez ugyanis kiválóan mutatja, hogy milyen fontos az együttműködés a szakbizottság és a Eurojust között. amely oly fontos intézménye, szervezete a szabadság, biztonság és jogérvényesülésének területén. 2002-ben jött létre a Eurojust, és azóta minden egyes lépés, amelyet az együttműködés megerősítése irányába tett a bírósági igazságszolgáltatási szervek között a tagállamokban, ez tulajdonképpen megerősítette azt, hogy mennyire nagy szükség van erre a szervezetre. Ezért nagy várakozással hallgatjuk beszámolóját a 2010-es évről, és aztán pedig vitát folytatunk. William úr, parancsoljon öni a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm ezeket a kedves szavakat. És hadd mondjam el rögtön az elején, hogy igazán nagy megtiszteltetés számunkra, a Eurojust számára, hogy éves jelentését bemutathatja 2010-es évre vonatkozóan ennek a szakbizottságnak. Különösen fontos a Eurojust számára ez az esemény, ugyanis nagyon jól tudjuk, tudatában vagyunk annak, hogy az Európai Parlamentnek milyen szerepe van, illetve a nemzeti parlamenteknek. Ezt a szerepet ugyanis a Lisszaboni szerződés nemrégiben megerősítette, és ez a feladat pedig arra is vonatkozik, hogy tevékenységüket, tevékenységünket értékeljék, és az éves jelentés számunkra egy olyan elem, amely remélhetőleg hasznos lehet az európai számára a tevékenységünk értékelésében. És ahogyan az elnök már utalt erre, a kapcsolatok megerősítése során az Európai Parlamenttel, illetve a nemzeti parlamentekkel a Eurojust mindig nagyon készen állt arra, hogy elfogadja a Libe Bizottság meghívását, hogy eljöjjön a Libe Bizottság üléseire. Örömmel mondom, hogy a 2010-es év során a Libe Bizottság képviselői is eljöhettek a Eurojust hágai intézményébe, ülésekre, találkozókra. az elnökség tevékenységének megvizsgálására, illetve ügyészek, államügyészek tevékenységének közelebbről való megismerésére. Ezért, ahogyan mondtam, nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy a jelentésünket beterjesszük önök elé, amely nyilván nem egy teljes körű értékelési eszköz, de remélhetőleg hasznos információt jelent az Európai Parlament számára értékelési munkájának elvégzésében. A javaslatom az lenne, hogyha megengedi az elnök úr is, rövid előadásom során az, hogy megnézek három fő témát, amely véleményem szerint fontos elemként jelenik meg a 2010-es évi jelentésünkben. Az első a határon átnyúló bűnözés veszélye, a következő egy kicsit technikai jellegű, ugyanis ez kiemeli azokat a mozgásokat, amely a kölcsönös jogi segítségnyújtás, illetve a kölcsönös jogi elismerés irányába mutatnak, amely alapja az Európai Unió igazságszolgáltatási együttműködésének. A harmadik téma pedig, amely a Eurojust éves jelentésében szerepel, tulajdonképpen javaslatokat tartalmaz, illetve előremutató elemeket, hogy javítsuk a biztonság szabadság és jogérvényesülésének területét. Először is akkor foglalkozunk azokkal a fenyegetettségekkel, kockázatokkal, amelyeket a határon átnyúló bűnözés jelent. És azzal kezdeném, hogy ez talán egyértelmű, de véleményem szerint mégiscsak ki kell emelni. Ez a ez az, hogy a határon átnyúló bűnözés az Európai Unióban nem csökkent, ez teljesen nyilvánvaló. Folyamatosan növekszik a Eurojust eset munkája, ezt tapasztaltuk a 2010-es évben. Több mint 1400 esettel foglalkozunk, amelyeket hozzánk vagy partnereink küldenek az Európai Unióban, akár az Európol vagy az OLAF, illetve tagállamok is utalnak hozzánk eseteket. Természetesen jelentheti ez azt is, hogy nem feltétlenül a határon átnyúló bűnözés növekedett, hanem az is előfordulhat, hogy a Eurojust már majdnem tíz éve létezik, és most már az illetékes hatóságok EU és nemzeti szinten egyaránt jobban ismerik már a Eurojustot, annak létezését. De mivel határozottan növekedett a segítségnyújtási kértelem a Eurojust irányában. Egy példát mondanék, amikor 2002-ben létrejöttünk, körülbelül 200 esettel foglalkoztunk, tavaly pedig már 1400 esettel, tehát ez egy hétszeres növekedés, úgy hiszem, hogy ez valóban jelentős növekedésnek tekinthető. Legalább ennyire fontos, véleményem szerint az az, hogy a határon átnyúló bűnözés nem csökkent, ezt az is bizonyítja, hogy hány koordinációs ülést tartottunk a Eurojazzban. Ezek száma is növekedett. Több mint 140 ilyen ülést tartottunk. Ezek olyan ülések, olyan értekezletek, ahol saját szempontunkból is ki kell ezt emelnünk, a legnagyobb többletértéket adhatjuk az Európai Unió polgárainak, hogy megvédjük őket a határon átnyúló bűnözéstől. Ezen értekezletek elképzelése alapötlete nagyon egyszerű, de szerintem korrekt kimondani, hogy nagyon eredményesek is vagyunk ebben. Ugyanis egyszerűen, illetve csupán, de hát ez azért mégsem olyan egyszerű, összehozzuk a Eurojustnál a nyomozókat, a bírákat, az ügyészeket, akik határon átnyúló esetek felderítésében vesznek részt a tagállamokban. Találkoznak Eurojust szakértőkkel, egy asztal körül ülnek, saját anyanyelvüket használhatják, nagyon magas szintű tolmácsolási lehetőségeink vannak, illetve műszaki támogatásunk, és megvitathatjuk így módon a stratégiákat, taktikákat, amelyek alapján ki lehet dolgozni egy határon átnyúló bűnözés felderítésére vonatkozó műveleteket. Egy példát mondanék egyébként a jelentésünkből, ez a, ez a Last Boy eset volt, és ez kiválóan bizonyítja, illetve jó példát mutat arra, hogy a Eurojustnak, Eurojust munkájának milyen aspektusai vannak. Koordinálnunk kell, együttműködnünk és támogatást nyújtanunk a nyomozati és igazságszolgáltatási hatóságokat a határon átnyúló bűnözés esetében, vagy például gyermekek szexuális kizsákmányolásánál itt elsősorban az internetes bűnözésre gondolunk. A történet akkor kezdődött, amikor egy ország, amely az EU-n kívül található, Norvégia, ott egy személyt letartóztattak, a gyanúsították, hogy gyermekekkel erőszakoskodott Oszlóban, és azért ezt a példát említettem, mert a Eurojust nem csupán a 27 tagállam képviselőit foglalja magába, hanem harmadik tagállamok képviselőit is, mint például Norvégia, Horvátország vagy az Amerikai Egyesült Államok. Ebben a konkrét esetben egy pedofil gyanúsítottat tartóztattak le Oszlóban, miután magatartására több panasz érkezett, a rendőrség átkutatta a lakását, és amikor a számítógépét megnézték, azon túl, hogy gyermekekkel való erőszakoskodásról szóló fotókat találhattak rajta, illetve különböző kapcsolatfelvételi bizonyítékokat, csetbeszélgetések másolatát, és azt láthattuk, hogy hét másik tagállam is érintett volt ebben az ügyben. És akár az Amerikai Egyesült Államokig, Afganisztánig, illetve Brazíliáig futottak el a szálak. Ezen információ cserének köszönhetően amely megvalósult a pedofil gyanúsítottak között egész világszerte, az Oszlóban letartóztatott személy segítségével sikerült a Eurojustnak felderítenie, hogy mely országokat érintett ez az ügy az internetes kapcsolatfelvételeken keresztül. Mi történt egészen pontosan? A pedofilok tippeket, ötleteket adnak egymásnak arról, hogy hogyan lehet a lehető legjobban visszaélni, kizsákmányolni a gyermekek ártatlanságát. Úgyhogy azonnal a Eurojust lecsapott erre az ügyre, és egy koordinációs ülést, egy koordinációs értekezletet szerveztünk, az érintett tagállamokból képviselőket hívtunk, szakértőket, illetve a harmadik, érintett harmadik országok képviselőit is. Nagyon gyorsan világossá vált, hogy szükség volt arra, hogy döntéseket hozzunk, és a Eurojust ebben nagyon is jogosult döntést hozni, hogy melyik tagállamnak kell az esetet felvállalnia és ahogyan mondtam, szakértők vagyunk abban, hogy joghatósági konfliktusokat megoldjunk, amikor egyik tagállam azt gondolja, hogy ő maga jogosult arra, hogy egy bizonyos ügyben eljárjon, miközben egy másik tagállam is magára vállalja ezt a szerepet. Tehát egy olyan esetben, ahol egy személy, aki egy pedofil és az Európai Unión kívülről érkezett az Európai Unióba, és ott pedig munkát vállalt az Európai Unióban egy szervnél, egy intézménynél, de ez egy olyan személy volt, akinek semmiféle korábbi előélete nem volt ebből a szempontból, így módon pedig eléggé szerencsétlenné váltak az esetek. Ez a pedofil, tehát egészen pontosan az Egyesült Királyságban kapott munkát egy olyan jótékonysági szervnél, amelynek neve Save the Children, tehát ments meg a gyermekeket, miközben ő maga egy pedofil volt. Ilyen körülmények között tehát a tagállami hatóságok részéről némi vonakodást tapasztalhattunk, hogy ennek a személynek a megfigyelésével kapcsolatban forrásokat bocsássanak rendelkezésre, ugyanis az Európai Unióban ezt a szemét még nem tekintették pedofilnek, Ebben az esetben viszont a Eurojust sikeresen meggyőzte az érintett tagállamot, hogy kezdeményezzen nyomozást az ügyben. Azt hiszem, hogy ez nagyon jól mutatja, hogy milyen általános támogatást tudunk adni a tagállami hatóságoknak ilyen jellegű esetekben. Egy hosszú nyomozás után, illetve a nehézségek megoldása után amely arra vonatkozott, hogy hogyan kell az európai elfogató parancsokat megalkotni, melyik tagállamnak kell eljárnia, hogyha egy másik tagállamban kezdtek, kezdődtek meg már bizonyos eljárások. Tehát a Eurojust részéről egy általános művelet kezdődött, és ennek eredményeként legalább 70 gyermeket sikerült megmentenünk az erőszakoskodástól a koordinált fellépésnek köszönhetően, amelyet a Eurojust végzett, és számos személyt tartóztattunk le ebből a körből, ebből a pedofil körből, beleértve azt a személyt, aki a Save the Children alapítványnak dolgozott Londonban. Ezt a személyt administratív kapacitásban alkalmazták, tehát ő nem konkrétan, közvetlenül a gyermekekkel dolgozott, ezért nem jelentett közvetlen veszélyt a gyerekekre nézve. Ezt követően ezt az embert börtönbe csukták számos év, több évre, egészen elképesztő, groteszk tevékenységeket folytatott nagyon kisgyerm, nagyon kicsi gyermekekkel, akár egy vagy még fiatalabb gyermekekkel. Tehát ez mutatja, hogy milyen fajta munkát végez a Eurojust, de ha megengedik, nagyon röviden visszatérnék akkor az általános témánkra, a súlyos, szervezett határon átnyúló bűnözéssel kapcsolatban, amelyel foglalkozik a Eurojust, az esetjogunk azt mutatja, hogy ami a nehézséget illeti, nagyon sok olyan esetet utalnak hozzánk ugyanis, ahol nincs egyszerű megoldás. Az arányokat illetően azt láthattuk, hogy a csalás beleértve a pénzmosást is ezek azok az ügyek, ahol a legtöbb koordinációs ülést tartottuk, ezek után következik a kábítószerkereskedelem. Tehát a 140 koordinációs ülésből körülbelül 54 vonatkozott csalásra, korrupcióra vagy pénzmosásra, és körülbelül 40 vonatkozott kábítószerkereskedelmi ügyekre volt egy rendkív- van egy rendkívül fontos statisztikánk ebben az éves jelentésben, hogy eb- ezekből a koordinációs ülésekből több mint 90 százalék vonatkozott olyan bűncselekményekre, amelyek különös fenyegetést jelentettek a polgárok számára. Ezek prioritást jelentő bűncselekmények. Tehát a koordinációs üléseinknek szinte a teljességet, tehát szinte az összes ilyen koordinációs ülésünk nagyon komoly csalással foglalkozik, internetes bűnözéssel, társadalom ellen elkövetett bűnözéssel, amelyet szervezett csoportok követnek el. Tehát a határon átnyúló bűnözés egyértelműen nem csökken, és ez, ezt egyértelműen mutatja az is, hogy hány esetet utalnak hozzánk. Foglalkoznék most az éves jelentésnek egy másik aspektusával is, és ez arra vonatkozik, ami úgy írható le, hogy egy egészen forradalmi változás az igazságszolgáltatási bírósági együttműködésben, és ez pedig egy változás, hogy váltottunk a kölcsönös jogsegélyről a kölcsönös elismerésre. A kölcsönös jogi segítségnyújtást felváltotta tehát a jogi elismerés, ez körülbelül 10-12 éves esemény és ezt a Lisszaboni szerződés 82-es cikke is megerősíti, ugyanis ennek alapján a bírói együttműködés a kölcsönös elismerés alapján kell működjön. Ez rendkívül fontos a biztonság, szabadság és jogérvényesülése térségének kiépítésében. Ennek két egyszerű alapja van. Először is a megkeresési rendszertől, ez ugye a kölcsönös jogi segítségnyújtás rendszere, tehát egy szuverén hatóság egy másik szuverén hatóságtól segítséget kér. Innen elmozdultunk a bírói rendeletek, bírói határozatok kölcsönös elismerése felé. És ami szerintem legalább ennyire fontos a hatékonyság szempontjából, a biztonság, igazság és jogérvényesülése területén, ez az, hogy egy központi rendszerről, egy centralista rendszerről decentralizált rendszerig mozdultunk el. A jövőben tehát nem lesznek olyan szűk keresztmetszetek, amelyek korábban előfordultak, hogy parancsot kapjunk arról, hogy hogyan lehet házkutatást, motozást, bankszámlák vizsgálatát hogyan lehet megvalósítani, hogy ezt központi hatóságokon keresztül kelljen átküldeni. Egy decentralizált rendszer működik, egy bírói hatóság egy adott tagállamban közvetlenül keresheti fel a másik tagállam bírói hatóságát és ebben az aspektusban a kölcsönös elismerés felé történő elmozdulás az éves jelentés is kiemeli, hogy a Eurojust hol volt a legsikeresebb a kölcsönös elismerésben, és ennek jó példája az európai elfogató parancs. Több mint 14 ezer európai elfogató parancsot adtak ki az Európai Unióban 2009-ben, Jelen pillanatban sajnos nincs meg a 2010-es dátum, de nyilvánvalóan több mint 14 ezer lesz ennek a száma. Ami pedig a Eurojustot illeti, nagyon hasznos, és azt hiszem fontos szerepet játszunk abban, hogy biztosítsuk, hogy az európai elfogató parancs a gyakorlatban is működik láttunk megkereséseket, amelyek arra vonatkoznak, hogy az európai elfogató parancsal kapcsolatos nehézségeket megoldjuk. Ez több mint 200 esetben fordult elő, körülbelül az esetek 20%-ában. Itt ugyanis nehézségek tapasztalhatók az európai elfogató parancsal kapcsolatban. Nagyon egyszerű példát mondanék amivel foglalkoznunk kell a kerethatározaton belül az európai elfogató parancsal kapcsolatban. Mi történik, ha egy szemét letartóztatnak egy tagállamba, de úgy kiderül, hogy több mint egy tagállamot érdekel, vagy több mint egy tagállamnak áll érdekében, hogy bíróság elé állítsa ezt a szemét. Úgyhogy itt egyfajta joghatósági konfliktus alakulhat ki, az éves jelentésünkben is olvashatunk egy példát, hogy egy személyt letartóztattak a belga hatóságok, és kiderült, hogy ez a személy, ezt a személyt nem csak Belgiumban keresték, hanem Németországban és Ausztriában is ahol európai elfogató parancsot adtak ki ellene. Őrizetben tartották ezt a szemét, és nagyon fontos volt, hogy e, ezeket a konfliktusokat, ezeket az ütköző kéréseket a hatóságoktól, nemzeti hatóságoktól megoldjuk valamilyen módon. És ebben a konkrét esetben elképzelhetik, hogy mennyire nehéz volt, mennyire nehéz lett volna megoldani az esetet, hogyha nincs egy olyan szerv, mint a Eurojust, amely megoldotta 72 órán belül ezt a problémás helyzetet. És nagyon egyszerű, világos módon oldottuk meg, a belga hatóságok kapcsolatba léptek a belga képviselővel a Eurojustnál, ő kapcsolatba lépett a német és osztrák kollégáival, Eurojustos kollégáival, megvitatták ezt az e- esetet természetesen folyamatosan kommunikáltak a nemzeti hatóságokkal a tagállamokban. Úgyhogy nagyon egyszerű volt megállapodásra jutni. A hatásköri konfliktus témakörében. Képzeljük el ezt a helyzetet, hogyha a Eurojust nem létezett volna, és egyáltalán hogyan lehetne beazonosítani azokat, akik döntést hozzanak ebben az esetben, olyan személyek, akik talán nincsenek is abban a helyzetben, hogy könnyen kommunikáljanak, közös nyelvet találjanak, úgyhogy ilyen jellegű problémák merülhettek volna fel, de a Eurojust közbelépése közbelépésének köszönhetően ez nagyon hatékonyan megoldásra került ez a probléma. Nagyon sok egyéb nehézség is felmerült, amelybe nem mennék bele, ami az európai elfogató parancsot illeti, de például a vádlott távollétében lefolytatott tárgyalásokról szóló problémák is merülhetnek fel, például, hogyha valaki távol létében elítélnek egy adott tagállamban, nem megy el a tárgyalásra, elszökik egy másik tagállamba, és a másik tagállam pedig nem tudja átadni ezt a személyt, ugyanis az újra perbe fogás biztosítékát nem tudja megkapni az eredeti tagállamtól. Tehát ami a kölcsönös elismerést illeti, van egy új konkrét eszköz, ahol nagyon fontos szerepe van a Eurojustnak, és ezt is megemlítjük éves jelentésükben, ez pedig az európai nyomozati határozat. Itt a határon átnyúló bírósági együttműködésre vonatkozik az eszköz, ugyanis azt gondolom, hogy ez forradalmat jelenthet munkánk szempontjából. Jelen pillanatban ezt a határozatot még mindig tárgyalják a tagállamok a tanács keretében, de azt hiszem, hogy nagyon hamarosan eljut majd az Európai Parlamenthez is véleménynyilvánítás céljából. Valamennyi létező igazságügyi együttműködési eszközt az Európai Unióba szeretnénk összefonni, és egy közös kodifikált eszközt szeretnénk létrehozni, amely megoldaná az alkalmazók nehézségét, hiszen jelenleg túl sok módja van egy az igazságügyben dolgozó bűnöldöző hatóságnak, hogy más tagállamtól kikérje a gyanúsítottat vagy a bűnözőt, akár az igazságügyi hálózaton keresztül, vagy a bármiféle régi egyezményt alkalmazzon. Egyáltalán milyen eljárásrendeket, milyen eszközöket használhat, mi áll jogában, a Schengeni vívmányok közül mit alkalmazhat. Mindezek nagyon sok gyakorlati nehézséghez vezetnek az ügyészek, bíróságok és a bűnöldöző hatóságok számára, amikor megpróbálnak a határon átnyúló bűnözés ellen, bűncselekmények ellen fellépni. Nagyon remélem, hogy az Európai Parlament is fontolóra fogja venni ezt a lehetőséget. Nagyon fontosnak tartjuk ezt a fajta összekapcsolását az eszközöknek, és a Eurojust már számos hasznos észrevétele hozzájárult ez az eszmecseréhez, és, és a Libe szakbizottság és e, meghívást intézett már hozzánk, és talán megfelelő körülmények között mi is hozzájárulhatnánk az ezzel a kérdéssel kapcsolatos vitákhoz a jövőben. Röviden pedig rátérnék az utolsó témára, amelyet kiemelni szerettem volna az éves jelentésből. Ez pedig azzal foglalkozik, hogy a határokon átnyúló igazságügyi együttműködést milyen módon tudnánk a jövőben javítani. Be kell vallanom, talán a Eurojust nevében is bevallhatom azt, hogy, az, hogy a múltban talán öm, inkább az hozzánk utalt ügyek gyakorlati kérdéseivel foglalkoztunk, nem pedig azzal, hogy ezekből valamiféle tanulságot, következtetéseket vonjunk le. És reméljük, hogy, hogy a jövőben sikerül majd egyfajta szakértői központként eh, meghatározni a munkánkat az igazságügyi együttműködésben az Európai Unióban. Az éves jelentésünkben bizonyos szempontokat kiemeltünk, amelyeket a Eurojust problematikusnak ítélt meg, vagy pedig olyan problémákat is kiemeltünk, amelyekre megoldást találtunk. Az egyik dolog, amely ezzel kapcsolatban eszembe jut, az, az hogy a parlamenti szinten parlamenti szintű megoldásra vár ugyan, de a Eurojust már egyfajta ideiglenes megoldással szolgál, ez a telefonbeszélgetések lehallgatása. Bűnözők gyanúsítottak telefonbeszélgetését, ugye számos alkalommal lehallgatják, de erre vannak a 2000-es egyezményben, a jogsegéről szóló, kölcsönös jogsegéről szóló 2000-es egyezményben erre vonatkozó szabályok is vannak, hogy ha például egy kábítószerkereskedő mondjuk Belgiumból Franciaországba utazik, és a mobiltelefonját használja a tranzakcióihoz, a, a, ahhoz, hogy kábítószerrel lásson el valakit, miközben ugye egy másik tagállam a Franciaországban tartózkodik, akkor esetleg ugye Belgium érdekelt lehet abban, hogy a franciaországi tevékenységeit nyomon kövesse ennek a személynek, és ilyen esetben a fogadó tagállam, nevezzük most egy Franciaországot, értesítheti arról, hogy hogy területeken tartozkodik ez a személy, és kérhetik azt, hogy ott lehallgassák a telefonbeszélgetéseit az adott gyanúsított személynek. Hogyha a művelet célszemélye egy másik tagállam területén tartózkodik, akkor a jelenlegi modern technológiák segítségével maga az eljáró tagállam lehallgathatja az adott szemét, a célszemét, a bűnöldözés és az igazságügyi eljárások terén, ugye nagyon gyakori az, hogy automatikusan rögzítik az ilyen beszélgetéseket, és aztán a lehallgatott anyagot az igazságügyi eljárások során bizonyítékként vagy más célokból felhasználják. De hát ez problémákat is felvet, hogy ezek a bizonyítékok mennyiben használhatók fel. Ha mondjuk a belga hivatalnokok a Franciaországban lehallgatott beszélgetéseket felkívánja használni, vagy más tagállamban lehallgatott beszélgetéseket fel akarja használni, akkor lehet, hogy azzal a problémával találja szemben magát, hogy a bizonyíték nem felhasználható a bíróságok előtt, hiszen az automatikus rögzítése ezeknek a beszélgetéseknek, illetve felhasználása nem ö, ö, nincs egységesen szabályozva a különböző tagállamokban, és akkor itt ö, felmerül a kérdés, hogy megengedhető-e olyan bizonyíték felhasználása, amely egy másik tagállamban ö, esetleg jogszabályokba ütköző módon került felvételre, vagy a 2000-es kölcsönös bűnöni jogsegély egyezmény rendelkezéseit sérti. Tehát ez egy olyan probléma, amelyre parlamenti szinten kell valamilyen fajta jogalkotási megoldást talán, De ami a jövőt illeti, az éves jelentés két fontos dolgot teljesít. Egyrészt az információcsere egy fontos pont, ez a Eurojustnak közel áll a szívéhez, ez valóban szívügyünk, és számos alkalommal kifejezésre jutottuk az éves jelentésben is. És különösen fontos számunkra ez, mivel a 13. cikk e, értelmében, ugye az új Eurojust határozat 13. cikkének értelmében valamennyi tagállamban ezért június 4-től e, minden tagállam köteles információkkal ellátni a Eurojust-ot azokról az esetekről, ahol határon átnyúló bűncselekmények ellen lépnek fel, ahol több tagállam is érintett a bűncselekményben, ott részletes információkkal kell szolgálni a Eurojust felé, ez létfontossága a mi munkánk számára is. Hiszen ha nem jutunk hozzá ezekhez az információkhoz, akkor nem tudunk hozzáadott értékkel hozzájárulni a bűnöldözéshez. Tehát az információ tekintetében ez nagyon fontos. És Eurojust a jelentésben is leszögezte azt, hogy jelentősen hozzájárul az Europol munkájához és e, igazságügyi vetületét e, e, végezzük el a fenyegetettség és a kockázatok értékelésének, a terrorizmus, a, a terrorista aktivistákkal kapcs- a tevékenységgel kapcsolatos értékelésekben is részt veszünk. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy javítsuk az információ cserét, hogy védelmet élvezzünk az Európai Unióban a határokon átnyúló bűncselekmények ellen. Aztán a másik nagyon fontos vetülete ennek az éves jelentésnek, ez pedig az, hogy min javíthatunk a jövőben, ezt egy szóban össze lehet foglalni, ez pedig a partnerség már utaltam arra, hogy a partnerségre nagy szükség van az Európai Parlamenttel, partneri kapcsolatban együtt kell működni, és tanulmányokat jutottunk el már az Európai Parlament, az nem régiben, ami a jelentést illeti, a szervezett bűnözés elleni harc tekintetében már benyújtottunk egy tanulmányt, hogy a szervezett bűnözők hogyan élnek vissza, és használják fel az uniós forrásokat illegális célokra. Tehát nagyon fontos, hogy az uniós szinten velünk együttműködő operatív partnereinkre számítani tudjunk, és együtt tudjunk működni. Itt különösen kiemelendő az Európollal való együttműködés. Ugye itt 141 koordinációs értekezletről beszéltem, és az Europol ezek egy harmadán vett részt, és hát ez egy valóban komoly szám, de nyilvánvalóan még fokozni lehet a részvételüket. Az Európai Unió hágai határozata ugye úgy szólt, hogy minél szorosabban együtt kell működnünk, és azt mondhatom, hogy az Európollal valóban javult az együttműködésünk, de még mindig van uh, min javítanunk. És ami az Európai Parlamentet illeti, az Eurojustot és az Europolt illető rendelkezések jogalkotási javaslatok kidolgozásának tekintetében, és ha jól tudom, jövő évben vagy jövő év után az Eurojustra vonatkozóan benyújtásra kerülnek ilyen jogalkotási javaslatok, tehát e tekintetben számomra úgy tűnik, és ez a jelentésben is megvilágításra kerül, hogy a jogalkotói szinten, Európa parlamenti szinten ezeket a javaslatokat együttesen kell megvizsgálni. Különösen az Európol és az Eurojust közti kapcsolat úgy vélem, hogy jogalkotási szinten is megerősítésre kell, hogy kerüljön, operatív szinten jól együttműködünk, de az Europol határozat minket harmadik félként emleget, tehát nem e, kiemelt partnerséget élvezünk, pedig hát ennek így kellene lennie, kiemelt partnerekként kellene együttműködünk. Az Europol határozatokban e, csak egyetlen egyetlen ilyen kiemelt partner sincs, még az Eurojust határozatban megjelenik egy ilyen kiemelt partner, ez viszont az Európai Igazságügyi Hálózat, nem pedig az Európa. Tehát nagyon fontos, hogy a jogalkotók tovább is fontolóra vegyék azt, hogy ezt a két testületet nem kellene valahogy jogalkotói szinten is összekapcsolni az együttműködésük tekintetében. Ezen kívül pedig javítani kell a már fennálló kapcsolatainkat az Olaffal, hiszen az Olaf és egy nagyon fontos partnerünk a csalás elleni küzdelemben, különösen a, a pénzügy, az unió pénzügyi és gazdasági érdekének védelmében együtt kell működnünk az Olaffal, és biztos vagyok abban, hogy itt is a, a következő években javulni fog az együttműködés. Ezen kívül pedig tisztában vagyunk azzal is, hogy szükség van arra is, hogy a már létező uniós szintű kapcsolatainkat tovább fejlesszük, például a Kózival, a belső biztonsággal foglalkozó munkacsoport, a Eurojust nagyon komolyan hozzájárul a Kóziban folytatott munkához, illetve a Lisszaboni szerződés 71. cikkének értelmében komoly hozzájárulást nyújtunk az igazságügyi megfontolásokhoz a Kózi munkacsoportban. De itt leginkább a bűnöldözéssel foglalkoznak ugye ebben a munkacsoportban. Aztán a partnerségnek van egy fontos vetülete még, amelyet szeretnék megemlíteni, és úgy mondhatjuk, hogy a Eurojust tulajdonképpen egy központi szerepet játszik, ez pedig a szervezetes határon átnyúló bűnözés elleni küzdelem. És itt nagyon fontosak a közös nyomozó csoportok. A Eurojust a gazdája a közös nyomozó csoportok szakértői titkárságának, és ezen kívül fontos az is, hogy mi rendelkezzünk azokkal a forrásokkal, amelyeket a tagállamok igényelhetnek a közös nyomozócsoportok felelősségteljes munkájához. Az Európai Uniótól erre vonatkozóan forrásokat kaptunk. A szakértők és a, a Eurojust tapasztalatai alapján kerültek kiutalásra ezek a források a, hiszen mi már rendelkezünk tapasztalatok arra vonatkozóan, hogy a közös nyomozó csoportok tetéketében hogyan lehetne leghatékonyabban felhasználni a forrásokat, és az éves jelentésben olvashatják azt, hogy a Eurojust kb. 20 ilyen közös nyomozó csoport felállításában működött közre az elmúlt évben, ezen kívül pedig kb. 22-25 közös nyomozó csoport tehát sikerült forrásokkal is ellátnunk, de nem csak forrásokat nyújtunk, hanem szakértelemmel is segítjük ezeket a nyomozó csoportokat annak érdekében, hogy a közös nyomozó csoportok munkájára vonatkozó megállapodások és egyezmények megfelelőképpen kerülnek kidolgozásra, és hogy valóban hozzáadott értéket képviselnek a súlyos bűncselekmények és szervezett határon átnyúló bűnözés elleni mindennapi küzdelemben de talán már túlságosan is uh, igénybe vettem az idejüket, ennyit szeretem van elmondani, köszönöm. Köszönöm szépen, Vilem, ez egy nagyon komoly prezentáció volt, amit itt hallhattunk. Most pedig uh, megnyitjuk a vitát. Habár a bizottság képviselői itt ülnek körünkben, de úgy tűnik, hogy nem kívánnak ezt hozzászólni. Tehát akkor megnyitjuk a, a kérdések körét a, a képviselők előtt. Bever asszonyi a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönjük szépen ezt az összefoglalót. Valóban szükség volt arra, hogy emlékeztessen minket az Eurojust munkájának a jellegéről és a tevékenységeiről annál is inkább, mert hogy egyre több fellépésben vesznek részt, és egyre többször sikerül jól lezárni az egyes ügyeket. Én nagyra értékelem azt, hogy ön szeretné, hogyha az Európai Unió koherensebb jogszabályokat hozna, hát én is ezt szeretném a jövőben. De ha engem kérdez arról, hogy mennyire vagyok optimista ezzel kapcsolatban, hát akkor azt kell mondanom, hogy az eddigi tapasztalataim alapján, az elmúlt évekbeli tapasztalataim alapján nem vagyok optimista. Úgyhogy azt sem tudom megmondani, hogy vajon az Európol és az Eurojust felülvizsgálata együtt zajlik-e. Hát ha nem, akkor legalább reméljük, hogy koherens módon, ha már nem egyszerre történik ez. Van néhány konkrétabb kérdésem önhöz, mert szeretném jobban érteni, hogy mit is gondol az alatt, amikor ugye a hozzáadott értékről beszél. Nyilván megemlítette a Eurojust munkájának hozzáadott értékét, és ezzel én nem politikai síkra próbálom terelni a vitát. De térjünk vissza a határokon átnyúló bűnözéshez. Van egy tagállam, mondjuk Dánia, amely újra bevezette a határ ellenőrzéseket, azzal az érveléssel, hogy a határon átnyúló bűnözéssel így lehet szembeszállni. Most hát önöknek tulajdonképpen ez feladata is, ez a mandátumokba tartozik, az ilyen típusú bűnözés elleni küzdelem. Meg tudja mondani, hogy a határellenőrzések visszaállítása hatékony módja lenne-e a határokon átnyúló bűnözéssel szembeni küzdelemnek. Említett az európai elfogató parancsot is. Azt én nagyon jól értem, hogy az ön szempontjából ez segítség volt, és nagyon hasznos volt. Ugyanakkor az Európai Unió állampolgárai, tehát nem csak ennek a parlamentnek a képviselői, másképpen tekintenek erre vonakodnak, amikor arról kellene beszélni, hogy mennyire jó az az európai elfogató parancs. És ez pusztán azért van, mert nagyon sok olyan eset van, amikor legalábbis az állítások szerint visszaélnek az elfogadó parancs alkalmazásával, és itt felmerül az arányosság kérdése. Tegnap például itt volt a lengyel igazságügyminiszter, és amikor őt az arányosságról kérdeztük, akkor azt mondta, hogy ó, oh, hát nincsen semmi probléma. Az összes olyan bűncselekmény esetében európai elfogadó parancsot lehet kérni, ahol a szabadságvesztés időtartama, mint büntetési tétel, meghaladja az egy évet. De hát attól tartok, hogy mi másképpen értelmezzük az arányosságot. Persze a súlyos bűncselekmények esetén nyilván alkalmazni lehet az európai elfogató parancsot. Az én kérdésem azonban önhöz az, hogy mint a Eurojust képviselője beleszólhat az ilyen ügyekbe? Tehát én értem nyilván, hogy vannak hatóköri korlátok, de érdekelne a véleménye. Aztán a közös nyomozó csoportok ügyében azt mondom, hogy nagyon örülök annak, hogy egyre több tagállam megérti, hogy ez egy olyan mechanizmus, ami valóban az ő érdekeiket is szolgálja. A kérdésem az mondjuk a hozadott értékhez kapcsolódik, de inkább az időkeretekhez. Tehát az érdekel engem, hogy mennyi időt sikerül megmenteni, megtakarítani akkor, amikor a Eurojust is részt vesz egy folyamatban. Tehát ez lecsökkenti-e a nyomozás időszakát. Még egyszer köszönöm, hogy eljött hozzánk, és megígérem, hogy el fog utazni egy delegáció, és meglátogatja a Eurojustot, hogy önökkel és a kollégáival tárgyaljunk. Köszönöm szépen, Péver asszony, hogy az elnök úr, Latford Báron következik. Köszönöm. Williams úr, én nagyon érdekesnek tartottam ezt a beszámolót. És örömmel várom majd azt is, hogy elolvashassam a jelentést. Elnézést kérek, hogy a bevezető megjegyzései elejéről lekéstem. Korán kezdtek, és nem értem ide. Nagyon hasznos volt, hogy a stratégiai célkitűzéseket, a stratégiai terveket is belefoglalta ebbe a dokumentumba, vagy belefoglalták ebbe a dokumentumba, hiszen így mutatják, hogy mivel kívánnak hozzájárulni az igazságügyi együttműködés javításához. Javaslatokat, véleményeket kívánnak készíteni az európai döntéshozóknak. És gyakorlatilag most is ezt tette, javaslatokat tett nekünk. És ez nagyon hasznos. Ugye amellett, hogy a, nagyon jó, hogy az ügynökségek mindig eljönnek ide, beszámolnak arról, hogy na hát ezt is ezt tettük, de gyakorlati javaslatokat nem fogalmaznak meg. Tehát ez így nagyon jó. De hadd provokáljam egy kicsit legyen proaktívabb, és mondja már el a véleményét, hogy mi lenne az Európai Ügyészség hozadott értéke. Ha jól látom, akkor itt beszél arról, hogy proaktívan hozzájárulnak eh, a 86-os cikk értelmében egy ilyen ügyészség fölállításához, és nekem be kell vallanom, hogy még nem sikerült engem meggyőzniük arról, hogy ez a testület valóban eh, megérdemelni, hogy létrehozzák. És ugyanúgy, mint Weber asszony, én is csatlakozom hozzá, és az elfogadó parancsal kapcsolatos megjegyzéseire szeretnék kitélni. Kérdezném, hogy mivel úgy is a brit ügyészségi szolgálatnál dolgozott és tapasztalatai vannak, legyen szíves, mondja már el a véleményét. Van itt egyfajta küszöbb teszt, tehát ugye megvizsgálják, hogy a közvélemény érdekét szolgálja-e az ügyészségi nyomozás, vagy sem. Nem tudom, hogy milyen tanulságokat lehet ebből levonni, más, tanulsága, más tagállamok számára, vagy sem, de ez is érdekelne, és az, hogy a Eurojust hogyan járul hozzá ehhez az eszmecseréhez az arányosságról, illetve eh, ahhoz, hogy az elfogadó parancsot valójá, valóban csak a súlyos bűncselekmények kapcsán használják, illetve hogy a bizottsággal, a tanácssal eh, folytatott munkában ez hogy működik, hogyan értékelik az elfogadó parancs használatát, működését. Aztán az Európol kérdésében szeretném kérdezni a véleményét. A, mi akadályozza a működési, az operatív együttműködést önök között? Nem pontosan ezekkel a szavakkal mondta, de valahogy, ha jól értettem, akkor a Europol azért vonakodik attól, hogy önöket harmadik partnerként kezelje, privilegizált partnerként. Pedig így kellene, hogy legyen, és ahogy látom, akkor ugye ön várja az újabb rendeleteket, amelyek megerősítik az önök intézményi státuszát ebben az együttműködésben. Hát azt hiszem, ennyit akartam kérdezni. Talán még egy valamit hozzáadnék az elfogadó parancs kapcsán. Elméletben én ezt határozottan támogatom. De mint európai parlamenti képviselőként, aki ilyen ügyeken dolgozik, és megismerkedik egy-két esettel, hát eh, politikailag és jogilag is ellentmondásosak ezek, és rossz tapasztalataim is vannak. Tudok magánszemélyekről, akiket ez nagyon kellemetlenül érintett, londoni eh, szavazóim, akik eh, Görögországban ért ilyen helyzetet, hogy négy év után sikerült, három év után sikerült elszabadulni a Görögországból az egyik választómnak, még óvadék ellenében sem helyezték szabadlábra, és így tovább. Tehát ismerek ilyen rossz tapasztalatokat. És engem érdekel az ön tapasztalata is. Az Európai Parlament itt azt látta, hogy például a bírósági ítéletek kölcsönös elismerése, elismerését nem kísérte a minőségi javulás a büntetőügyek kapcsán végzett munka egyéb területein. Úgyhogy engem érdekelne, hogy Európai Uniós szinten, vagy a tagállamok kapcsán, a tagállamokkal folytatott munkában ezt megfogalmazzák-e? Tehát elmondják-e, hogy az elfogadó parancs nem működik, kivéve ha ezt teljesen legálisan, jogtisztán és fair módon alkalmazzák. Köszönöm, Úrcsav úr! Thank you, Chair. Elnök úr! Én is csatlakozom azokhoz, akik megköszönték a Eurojust elnökének, Williams úrnak a munkáját, és gratulálnak neki. Két egyszerű okom van, nagyon tartalmas ez a jelentés, nagyon lényegre törő, és nagyon szépen prezentálták, ami segíti a tájékozódást az egyes fejezetek és szakaszok között. Van egy harmadik oka is annak, hogy én gratulálok önnek a tolmácsolás néha sokkal érdekesebb, vagy ezeknek a fejezeteknek az értelmezése sokkal érdekesebb, mint magának a jelentésnek az olvasása. Ha már itt a statisztikáról van szó, akkor elmondom, hogy a 20. 29. oldalon egy táblázatot találtam, amely az egyes eseteket, ügyeket mutatja be, amikor elkoboztak vagyontárgyakat, és itt látható ezeknek a vagyontárgyaknak az összege, hogy mekkora értékre rúgott ez az elkobzás 2010-ben. Csak néhány esetet mutatnak be ebben a táblázatban, de az érdekel engem, hogy ezek a, a legfontosabb esetek, a legjelentősebb esetek az önök éves tevékenységében, vagy ha, ha nem, akkor vajon elképzelhető lenne-e, hogy a következő éves jelentésükben egy hosszabb táblázatot, ahol többet hivatkoznak az egyes esetekre és tagállamokra betegyenek, szerepeltessenek. A második dolog, mindjárt, mind annyian értjük azt, hogy a nem elő, nem ítéleten, bírósági ítéleten alapuló vagyon elkobzás nagyon kényes kérdés, bizonyos tagállamokban ez még inkább így van. Ez nem csak a, oda kapcsolódik, hogy ugye vannak hagyományos korlátozások, jogszabályi korlátozások, vagy alkotmányos korlátozások, hanem van egy másik kérdés is, hogy az adik egy vita erről a mechanizmusról, erről az eljárásról. Ez a vita pedig annak az eredménye, hogy hogyan alakultak a e, demokratikus rendszerek, hogyan alakult a gazdasági szféra, hiszen valakinek a vagyontárgyait nem lehet csak úgy lefagyasztani, befagyasztani hiszen az érintett személy üzleti vállalkozásaira vagy üzleti tevékenységére is kiterjedne ez. Aztán ugye ez még az ártatlanság véleméhez is kapcsolódik. A 38. oldalon pedig azt olvasom, hogy az Eurojust 2010-ben kérdőívvel mérte fel a Eurojust a tagállamok tevékenységét, és 22 választ eh, kapott, 22 tagállamtól kapott választ erre. Kérdezem, hogy mely tagállamok nem válaszoltak, és milyen okból. Meg tudja őket nevezni, és el tudja mondani, hogy miért nem kaptak eh, választ a tagállamoktól. Köszönöm szépen, Jimenez asszony. Köszönöm szépen előadását. Nagyon érdekes volt ez, és nagyon részletes, és azt hiszem, hogy ez igazán hozzásegít ahhoz, hogy megértsük azt a munkát, amelyet sajnálatos módon a tájékoztatás hiánya miatt nem tudunk értékelni. Nagyon érdekes volt, amikor a telefonos lehallgatásokról beszélt. Azt hiszem, hogy ez egy olyan téma, amely jelen pillanatban nagyon bonyolult, és a tagállamokban, illetve a médiában folyamatosan megkérdőjelezik azt illetve annak szükségességét. Azt említette, hogy mi, mint jogalkotók, parlamenti képviselők, gyorsabban, eredményesebben kell eljárnunk, hogy biztosítsuk, biz- hogy bizonyítékként lehessen használni ezeket a lehallgató telefonbeszélgetéseket. Nagyon érdekelne engem például, hogy ennek milyen szerepe van az információ cserében, hogyan tudna ez például a terrorizmus elleni küzdelemben szerepet játszani, illetve szeretnék információt kapni az internetes terrorizmus elleni küzdelemmel kapcsolatban, illetve hogy milyen tevékenységet folytatnak ezen a területen. A kérdés az, hogy a Eurojustnak megvan-e a megfelelő anyagi forrás ahhoz, hogy a terrorizmus elleni küzdelemben részt vegyen, és hogyan tudna a Eurojust nagyobb eredményességet szerezni a terrorizmus elleni küzdelemben. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy több képviselő nem szeretne hozzászólni, úgyhogy akkor visszaadom önnek a szót, a Eurojust elnökének, William úr parancsoljon öné a szó. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm ezeket a kedves megjegyzéseket, illetve nagyon érdekes véleményeket, kérdéseket. Megpróbálok valamilyen sorrendet felállítani a megjegyzések között, és elnézést kérek, hogyha nem sikerül mindegyik kérdésre kitérnem. Ami az első kérdést illeti Féber asszony részéről, a határ ellenőrzés visszaállításáról. Nagyon remélem, hogyha nem bánja, de megpróbálom most közvetlenül kikerülni ezt a kérdést, hiszen nagy politikai fontossággal rendelkezik. Ami a Eurojustot illeti, azt hiszem, hogy a Eurojust mögött meghúzódó elgondolás az volt, hogy egyfajta kompenzációs egyensúlyt állítson fel a bűnözők szabad mozgása, amely következménye a belső határok eltörlésének. Tehát a Eurojust azért van itt, hogy biztosítsa, hogy a nyomozati hatóságok, az ügyészek legalább valamilyen módon azonos képességgel rendelkezzenek, hogy gyorsan reagáljanak, gyorsan lépjenek legalább olyan gyorsan, mint a bűnözők. Ami az európai elfogató parancsot illeti, azt hiszem ezt Latford bárónő is említette. Ez természetesen olyan kérdés, ahol az arányosság fontossá válik, és ezt rendszeresen fel is vetjük. A Eurojust eset munkáján belül azt látjuk, hogy ha szigorúan nézzük az európai elfogató parancsot, akkor egyértelműen foglalkoznunk kell az érvényben lévő jogszabályokkal, úgy EU szinten, mind az átültetésekben, amelyek a tagállamokban valósultak meg. Tehát az arányosság kérdése nem olyan kérdés, amelyel eredményesen, illetve valójában az európai elfogató parancsról szóró kerethatározatban kezelnének a az alapjogi karta 49. cikkében szerepel, hogy az arányosság elvét figyelembe kell venni, de a Eurojust nincs abban a helyzetben, hogy ezzel foglalkozon azon túl, hogy biztosítja, hogy a mindkét oldalról érkező érvelések egy adott esetben megfelelően alátámasztottak. A Eurojust tapasztalata azt mutatta, hogy az észrevételeit figyelembe vették, és az Európai Unió szinten kibocsátott dokumentumok esetében, mint például a, az elfogató parancsról szóló kézikönyvnél, a jövő szempontjából is meghatározza a vitákat, például a nyomozati határozatnál, és úgy hiszem, hogy ezek most már rámutatnak azokra a nehézségekre, amelyek az európai elfogató parancsnál az arányosság elve tiszteletbetartásával kapcsolatosak. Úgyhogy nyilván az a végső kérdés, hogy a jogalkotási határozat milyen eredménnyel jár. Nagyon fontos egyébként, hogy az európai nyomozati határozat szöveg részében biztosítsák az arányosság elvét. És a Eurojust azt hiszem nagyon mm, hasznosan hozzá tudott járulni a nyomozati határozat, illetve az arányosság elve megfogalmazásához. Ami pedig a közös nyomozati csapatokat illeti, azt hiszem, hogy a Eurojust azt tapasztalta, hogy képesek voltunk a közös nyomozati csapatok felépítésében részt venni. A határon átnyúló nyomozások ugyanis rendkívül hosszasak és bonyolultak, és az ilyen közös nyomozati csapatok létrehozásának előnye az az, hogy a csapat kapja meg a szükséges információkat, és semmilyen szükség nincs arra, hogy megkereséseket, illetve felkérő leveleket küldözgessenek, ami egyébként az egyik fő késedelmi ok volt a határon átnyúló eseteknél, például a bizonyítékok rendelkezésre bocsátása esetében, és ezen levelek megfogalmazása, továbbítása nagyon időigényes volt, és bonyolultá tette a folyamatot. Ezért tehát támogatjuk a közös nyomozati csapatok használatát. Ezen csapatokkal kapcsolatban egyébként a Eurojust eh, szakértelmét és rendelkezésre bocsátotta, és úgy gondoljuk, hogy nagyon hasznosan hozzájárultunk a folyamathoz. Ami az európai ügyész szerepét illeti. A Eurojust nem rendelkezik olyan állásponttal, ahol most egy igen vagy egy nem választathatnánk erre a feltett kérdésre. Talán nem szokatlan álláspont ez. Mi gyakorlati szakemberek szervezete vagyunk, és nyilvánvalóan ezeket a kérdéseket más fórumokon fognak megvitatni, mint például az Európai Parlament. A gyurocsászt azt teheti meg, hogy megnézi saját esetei között, hogy milyen problémák merülhettek fel például az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelménél. És arra fogunk törekedni a jövőben, hogy ha tanulságokat vontunk le ezekben a döntésekben, esetekben, akkor az, azokat a tanulságokat a jogalkotók rendelkezésére bocsátjuk. Hasonló módon pedig ami az európai elfogató parancs kontextusában is felmerül, tehát, hogy biztosítani kell, hogy a bizalom és az alapjogok tiszteletben tartása is megvalósul, remélem, hogy ezt nem értettem félre. A Eurojust arra törekszik, hogy megpróbálunk egyfajta bírósági, ügyészi megközelítést alkalmazni az Európai Unió belbiztonsági stratégiájával kapcsolatban, és jelen pillanatban úgy tűnik, hogy mi vagyunk az egyetlen olyan szerv, amely képes ezt megtenni. És ezen általános perspektíván túl, illetve ennek részeként támogattunk egy olyan szervet, amely nem régiben jött létre, ez a főügyészek fóruma, és tulajdonképpen ennek pont az a lényege, hogy az ügyészi szervek vezetőit, képviselőit összehozza Európa szerte, a COSI és a 71-es cikk alapján a hasonló belbiztonsági projektekben való részvétel a lényeges elem, és nyilván az alapjogok tiszteletbe tartását és az ügyészi szervek véleményét a kozi vitába is be tudjuk vinni. Elhangzott egy kérdés azzal kapcsolatban, hogy az Európollal való kapcsolatunk milyen. Talán nem fogalmaztam eléggé világosan. Az Európollal való kapcsolatunkkal kapcsolatos pozíciónk az az, hogy operatív szinten működik ez a kapcsolat, de intézményi akadályokat tapasztalunk amelyeket le lehetne bontani. Például mi az Europol dokumentumainak, aktáinak elemzésével is foglalkozunk. Az Europol összehoz tagállamokat, olyan csoportokat, amelyek egyes bűnözői tevékenységekkel foglalkoznak, mondjuk a termékhamisítás, gyermekek kizsákmányolása, kábítószerkereskedelem, emberkereskedelem. És voltak reformjavaslatok az Európollal kapcsolatban. Ilyen elemzéseknél körülbelül 22 ilyen elemzést végeztünk, és ebből a 22 elemzésből 15 vonatkozik az Európóra. De mit tettünk, tehettünk volna, hogyha egyfajta jogalkotási átgondolását kell megvalósítanunk a státuszunknak, akkor valószínűleg automatikusan társítottak volna minket ezekhez az elemzésekhez. azok a dönt, az a döntés, hogy a Eurojust partnerként lépe fel az ilyen elemzési aktákban, az még döntés kérdése. Az érvényben lévő rendeletek áttekintését kellene megvalósítani párhuzamosan az Europollal. Ami azokat az eseteket illeti, amelyeket a 29. oldalon olvashattak a jelentésünkben, tulajdonképpen ez egyfajta összefoglaló, ez egy szelektív lista, és azért jelenik meg ebben a formában, mert jelentésünket mindig azzal az elképzeléssel írjuk meg, hogy nem tudunk és nem is akarunk folyamatban lévő ügyekről szólni ugyanis lehetnek korlátozások, ahol, amelyek jelentősebb ügyekre is vonatkozhatnak, de ezek eredményeit nem bocsáthatjuk rendelkezésre az éves jelentésünkben, talán a jövőben ez lehetségessé válik. Ami pedig a nem elítélésen alapuló vagyonelkobzást illeti, a jelentésben számos pont foglalkozik ezzel, és nagyon fontos kérdéseket, elvi kérdéseket vet fel. Az EU álláspontja jelen pillanatban az, hogy négy olyan tagállam van, ahol ilyenfajta vagyonelkobzást meg lehet valósítani, illetve a pénzügyi eszközök befagyasztását. Tehát bűnügyi ítélet meghozatala nélkül is megvalósítható az eszközök befagyasztása, illetve a vagyontárgyak elkobzása. Ami pedig az ártatlanság véle, vélelmét illeti, ezt a hatos cikk biztosítja az Európai Emberi Jogi Egyezményben, de ez nem érintett a nem ítéleten alapuló vagyonelkobzás témakörében. Az egyik kérdés, amit felvetnék ezzel kapcsolatban, az az, hogy egy vagyontár elkobzása nem jelenti feltétlenül egy személy ártatlanságát vagy bűnösségét. Ugyanis itt tulajdonról beszélünk, nem pedig személyről. Tulajdon ellen követjük el a lefoglalást vagy elkobzást, nem pedig személy ellen. És a következő érv pedig, hogy az eljárás azokban a tagállamokban, abban a négy tagállamban, ahol ilyesfajta vagyonelkobzás megvalósulhat, ezek jellegükben polgári eljárások, nem pedig bűnügyi eljárások. úgyhogy az emberi jogok védelme ebben az esetben nem, nem jelent témát. Elnézést, eltévesztettem a képviselőasszony nevét, tehát Bárió asszonyhoz fordulok most, ami az internetes bűnözést illeti, illetve terrorizmus elleni küzdelmet a Eurojustnál, nagyon aktív terrorizmus elleni csapatunk van a Eurojustnál. A tavalyi év során körülbelül öt koordinációs értekezletünk volt a tagállamokból, eluta, el, elutaztak hozzánk az emberek, és konkrét esetekről tájékoztattak minket. Ezen kívül pedig stratégiai találkozókat is tartottunk a terrorizmus témakörében, sőt, valamennyi valamennyi tagállamban, Európai Uniós tagállama kell legyen egy terrorizmus elleni küzdelemmel foglalkozó kapcsolattartónk. Így módon a tagállamokból a szakértőket össze tudjuk hozni, hogyha arra szükség van. És természetesen tartottunk olyan találkozókat is, amelyek konkrét problémás területeket vizsgálnak meg terrorizmus kapcsán az EU-n kívül és belül egyaránt. Azt kell mondanom, hogy ezt az aspektust vizsgáljuk, az internetes bűnözés, illetve az internetes terrorizmus körében. Ez statisztikai szempontból nehezen mérhető jelenség. Ha valakit becsapnak, kizsákmányolnak, vagy valamilyen terrortámadás éri az interneten keresztül, valószínűleg más kategóriában regisztrálják ezt a bűncselekményt, nem pedig internetes bűnözés kategóriában. És ismerek olyan eseteket, ahol akár a terrorista cselekményeket is más és más címek alatt regisztrálták. Remélem, hogy hasznos válaszokat sikerült adnom kérdéseikre. Nagyon köszönöm, William úr. Nagyon érdekes és hosszú volt ez a megbeszélés, de ne aggódjon, most inkább bókolni akartam önnek. Az éves jelentés, illetve az azzal kapcsolatos vita nagyon gyümölcsöző eszmecsere volt, azon munkákkal kapcsolatban, amelyeket üdvözlünk és várunk is, együttműködve a eurojust illetve a eurojust való kapcsolatunkat illetően a szabadság, biztonság, jogérvényesülése területén. Köszönöm szépen, hogy eljött ide a Libe Bizottságba, és reméljük, hogy folytathatjuk ezt az együttműködést. Jön a következő napi rendi pont, François Le Bail fog ide érkezni hozzánk. az Európai Bizottság